Good afternoon, everyone. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Hát nem sokan vannak itt, de már negyed óra elmúlt a kezdeti idő óta. És ezért kezdjük a hetedik naparendi ponttal, az Európai Központi Bank 2011. éve jelentésével, mert az előadó Marisa Matthias megkapja a szót. Obrigada. Eu, eu quero antes de mais começar. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak a különböző frakciókból, akikkel az utóbbi napokban sikerült kétoldalú találkozókat tartani, és épp ezért a kompromisszumos módosítókat sikerült az LKB-val kapcsolatban megtalálni. Most röviden a kompromisszumos módosítókban, amelyeket körbeadtunk, és melyet próbáltuk bizonyos esetekben megbeszélni. Nos, ezekkel kapcsolatban együtt próbáljuk az ajánlásokat megnézni, és minél közelebb hozni őket. És hogyha nagy különbségek vannak, vagy nézetkülönbségek vannak, akkor az elmúlt napok során megpróbáltam átírni ezeket a kérdéseket azért, hogy új alapot biztosítsunk a tárgyalásoknak és a az egyetértésnek. Tehát ezt a stratégiát követtük, és a különböző kollégák 24 kompromisszumos módosítót nyújtottak be a jelentés tervezettel kapcsolatban, és több mint hét volt olyan, amely egész nagy részét, hatáját próbálták ennek a jelentésnek lefedni. Tehát ezek segítségével megpróbáltam egy olyan formátumot elérni, amely remélem mindenki megelégedésével találkozunk. Megpróbáltam a különböző nézetpontokat képviselni, anélkül, hogy az elszámoltathatóságot, az átláthatóságot veszélyeztettem volna mindenféle pénzügyi ügyletekkel kapcsolatban, LTO és a többi, e, ami elég nehéz volt, de megpróbáltuk e, ezt a kompromisszumos e, megoldásokkal megoldani. Nem akarok most belemenni az egyes módosítókba, de megpróbálom megmagyarázni legalább, a némelyik javaslatot, amelyeket itt végül összeállítottunk. Persze szeretném a kollégák véleményét is hallani, azért, hogy tudjunk előrelépni. Először is. Azt hiszem, megpróbáljunk, megpróbálunk rávilágítani a 2011-es pénzpolitikára. A, ennek a hátara az alacsony növekedés, az a gazdasági növekedésnek nincsen dinamikája a hitelpiacon, nincsenek hitelek, és ezért szokatlan intézkedésekre van szükség. Ezek az intézkedések a második időszakban történtek, és ez az én jelentésemben is, és a bankról szóló jelentésben is benne van. A növekedés ugyanakkor nagyon fontos, és tényleg megpróbáljuk ezt a növekedést biztosítani. Második megjegyzésem, ez a bankokkal szemben támasztott feltételek. Több emberrel konzultáltunk ezzel kapcsolatban, és úgy láttuk, hogy az államok számára, ha van feltételrendszer, akkor a bankok számára is ezt kell felállítani. Ez eléggé nyilvánvalónak tűnik. Épp ezért én megpróbáltam a hátteret megnézni, tehát hogy a bankok elsősorban a KKV-knek milyen fajta hiteleket nyújtottak, vagy a családoknak. Ugyanis, hogyha nem támasztunk feltételeket ezekhez, akkor a hatékonysága a monetáris politikának az nem fog megvalósulni. Voltak más kérdések itt. Az egyik ezekkel a feltételekkel és a monetáris politika hatékonyságával kapcsolatos és pedig megpróbáltuk megvizsgálni a kollégák által megfogalmazott aggályokat, amelyek a nem hagyományos intézkedésekkel kapcsolatokat, csak amelyeknek nem óhajtott, nem kívánt hatásai vannak. Itt fontos rámutatni a politika keveréknek a jelentőségére, és egy európai szintű költségvetési politika jelentőségére. Ez egy olyan kérdés, amit mindenképpen meg kell eh, vitatni ebben a jelentésben. Ide tartoznak olyan aggályok is, mint a eh, eh, biztosítékoknak a megléte az LKB mérlegében. És a különböző rendelkezésre álló eszközök szempontjából több információ kell a szinteket illetően, tehát mindezenkkel kapcsolatban szükség van. Ezen kívül a kompromisszumos megoldásokban megpróbáltam nem csak a saját magam, hanem a kollégák agályait is megfogalmazni a hitel rendelkezésre állását illetően. A tőke növekedés, hogyha nem fenntartható, akkor az lehet, hogy az egész eurózónának, euróövezetnek az életképességét veszélyezteti. A módosítások a monetáris politika hatékonyságát illetően, tehát hogy 2011-ben mennyire volt ez hatékony a bank szempontjából. Mi megpróbáltuk ezt értékelni, és pedig az EKB mandátumának a keretén belül. Ugyanakkor nem szabad kizárnunk ebből a tanulmányból, vagy a vitákból a monetáris politikának az általános célkitűzéseit és az infláció elleni harcban játszott szerepét sem szabad elfelejteni tenünk. De ez a munkám szempontjából mindenütt fontos. Megpróbáltam az EKB szerepét megvizsgálni a kiigazítási programokban, tehát a strukturális jellegű kérdéseket. Az EKB-nak a törvényekben meghatározott szerepén túl. Végül is, ugyanis nem akarok végtelenségig beszélni, lehet, hogy persze később, hogyha akarják, akkor még hozzászólhatok. Tehát azt akarom csak mondani, hogy a frakciók nagyon sok különböző módosítót nyújtottak be mindenféle irányból, tehát több információt kértek az LKB munkáját illetően, az üléseit, a döntéseit üléseivel kapcsolatban és a mérlegével kapcsolatban. és módosításokat kértek, hogy ezeket mind belevehessük. Minden esetre, amikor a jelentést írtam, akkor ezeket vettem figyelembe, és ilyen szellemben írtam. Tehát egy jelentésben mindenféle szempontot figyelembe kell venni, és az önök rendelkezésére állok a továbbiakban is, és most várom a kollégák véleményét. Uh, Köszönöm szépen, Matthias asszony. Úgy látom, hogy a néppártól nem kérnek szót a képviselőt, ezért a szocialistáknak adom meg a, a szót, amennyiben megérkezik néppártos képviselő és szót kér, jelezze és meg is adom neki a szót. Most pedig a szocialisták képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, kollégák. Az utolsó szakbizottsági ülésen gyümölcsöző vitát folytattunk a jelentéstevővel és az árnyék előadókkal. A kollégánk Marisa Matias kompromisszumokat próbált elérni ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és a monetáris politikával foglalkoztunk, az LKB monetáris politikájával, de eh, az eurozóna makroökonomiai politikájával is áll nagy általánosokban. Eh, Marian Tissennek a jelentése foglalkozik eh, olyan kérdésekkel, amelyeket a Matthias jelentésben is említettünk, például a trojkának az ellenőrzése, és Eh, sikerült a múlt héten ezt eh, nagy többséggel a plenárisban elfogadni. És bízom abban, hogy a mi kollektív eh, kapacitásunk a Matthias jelentéssel kapcsolatban is ilyen többséget fog elérni, különösen a kompromisszumos módosítókat illetően, hiszen ez egy nagyon nagy erőfeszítés eredménye a munkamódszere és a tartalma a javaslatoknak úgy nagyon jól tökrözik a különböző frakcióknak a megközelítését. A gazdasági politikának a forrásai, amelyek a javaslatokban benne vannak, egészen kiegyensúlyozott, és e, a nyelvezete is tükrözi az eurozóna, euróövezet makroökonomiai helyzetét. Ami a nem hagyományos eszközöket jelenti, mint az SMT és az SRO, e, és a periférián lévő államok problémáira adott válasz az LKB-nak, e mind fontosak, és a jelentéstevő javaslatai megint csak a szakbizottság tagjainak többségének a véleményét tükrözi. Végül pedig a parlament által védett kérdések Például az, el, az egyik frakció számára kedves kérdések, például a liberálisok és a szocialisták és a demokraták által védett kérdések is benne vannak. Épp ezért ösztönzöm a kollégákat, hogy új rálátással vizsgálják a jelentéstevőnek az anyagát. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, uh, Hanyok úr, és most pedig Szemusza úr kapja meg a szót az ALDE részéről. Köszönöm szépen, Pablo. Mivel te vezeted az ülést, a mai ülést, ezért azt hiszem, hogy uh, én is megengedhetem magamnak, hogy spanyolul szóljak, ez az egyik első alkalom. Azzal kezdeném, hogy először is gratulálok a jelentéstevőnek ehhez a jelentéshez. Nagyon is produktív és hasznos volt a Strasburgi ülés, és akkor még nem igazán láttuk a kompromisszumokat. A liberálisok pedig aggódtak, tehát az én frakcióm, hogy esetleg nem sikerül közös nevezőt megtalálni a közös nevezőt a frakciók között. Természetesen a piacok nagyon is labilisak, egy ilyen időszakot élünk, az instabilitás időszakát, és az Európai Központi Bank elnökével való tárgyalások reflektorfényben vannak, tehát természetesen a frakciók ezt szorosan figyelemmel, között, figyelemmel követik. Nagyon sok visszajelzést nem kaptam eddig, a frakciótagoktól, de elégedettségemnek adnék hangot, hiszen úgy látom, hogy különböző frakciók véleményét próbálta a jelentéstevő összefogni. Mivel kevés az időnk, ezért hadd mondjam el, hogy a kettes, a négyes kompromisszummal egyetértünk, tehát egyetértek, a saját véleményemről beszélek, a 9-es, a 10-es, a 12-es, a 14-es, a 15-ös, a 17-es, 18-as, 19-essel is egyetértek a 20-as, 21-es, 22-essel és a 24-essel is. Ami pedig a többi kompromisszumot illeti, még mindig vannak kételyek, és lehet, hogy esetleg különböző megfogalmazást fogunk javasolni, de legalábbis a munka egy részét, a jelentéstevő által végzett munka egy részét támogatni tudjuk. Természetesen szívesen járulunk hozzá a jövőbeli kompromisszumokhoz is. Tehát számíthat a liberálisokra a kettes célkitűzés tekintetében. Tehát azt hiszem, hogy a jelentéstevő kiváló munkát végzett, már ami az egész jelentés gerincét illeti, és természetesen ezeket támogathatjuk. Sok módosító javaslatra számítunk, és a képviselőknek kell eldönteniük, hogy milyen módosító javaslatokat fognak benyújtani természetesen, de nem bármilyen jelentésről, nem bármilyen témáról van szó. Véleményem szerint az Európai Parlament saját hitelességét ásná alá, hogyha nem sikerülne egységes frontot képviselni. Szeretnék rámutatni arra, hogy van egy vörös vonal az ALDE frakció számára, illetve a saját frakciónk számára, ami az Európai Központi Bank függetlenségével kapcsolatos. Ezt a függetlenséget nem akarjuk megkérdőrezni. Az LKB függetlensége alapvonal számunkra. Az eurozóna nem az Egyesült Államok, és az eurót nem lehet a dollárhoz hasonlítani világszinten, tehát nem lehet, nem lehet az amerikai példát követni bizonyos kérdésekben. Tudom, hogy a frakcióm nagyon fontosnak tartja az LKB függetlenségét. Frakciónk szerint ez az egyik alapköve, építőköve az eurózóna függetlenségének, illetve hitelességének. Nagyon sok kérdés fölmerül, a kritika az Európai Uniót illetően, de az EKB, illetve az egységes valuta az egyik legnagyobb teljesítménye, vívmánya a Európai Uniónak. Az EKB az elmúlt pár hónapokban különböző módszereket, hagyományos és nem hagyományos módszereket is alkalmazott, és lehet, hogy ezen a területen a kompromisszum egy kicsit szűkebb területre szorul, mivel egy nagyon kényes kérdésről van szó a frakcióm számára, és azt hiszem, hogy ebben a témában várhatunk még további vitát. Köszönöm szépen még egyszer tehát a kemény munkát, és várjuk a további tárgyalásokat, hogy megnézzük, sikerül-e kompromisszumra jutni. Most pedig a zöldek eh, képviseletében úgy látom, hogy senki nincs jelen. Az EFD, illetve az ECR nevében eh, meghallgatjuk a képviselőtársunkat. Az ECR eh, frakció képviseletében Epengúrhoz tartozik ez a téma és ő kért meg engem, hogy olvassam föl az észrevételeit, a nevében szóljak. Először is Epping úr csalódott, csalódottat teszik a jelentéstevő által javasolt kompromisszumos javaslatok. Matthias asszony azt mondja, hogy a kompromisszumos módosítók lefedik az ECR javaslatait, de ez nem így van, vagy nem kielégítő mértékben. Epping úr javaslatait még a végső kompromisszumokban figyelembe lehetne venni, vagy kellene venni nem lehet a legtöbb módosításával kapcsolatban külön szavazást kérni. Másodszorban Epping úr nem Eh, akar semmilyen hivatkozást, ami eh, a monetáris eh, finanszírozás képzetét keltheti. A 13-as számú módosítóban azt javasolja, hogy az EKB nyerességét fordítsák adóság csökkentési célra. Ebből a szempontból megemlíti, hogy komoly különbségek vannak a kompromisszum tervezet, illetve az euró csoportban a hét elején megszületett döntés között. Itt a, az EKB nyerességével kapcsolatban, illetve a görög állam kötvényekről az eurócsoport döntése a mérvadó. Epping úr még további fiskális instrumentumokat elfogadhatatlannak tart. Az eurókötvények vagy kontraciklikus intézkedések, az ESM-nek a banki működési engedély megadása, ezek nem elfogadhatók az ECR számára. Ezekkel a kérdésekkel nem kell az Európai Parlamentnek foglalkozni az lkv e ról szóló jelentésben. Negyedik és utolsó sorban Epping úr szerint nincs szükség arra, hogy megkérdőjelezzük az LKB e alapszabályzatát, a monetáris politikával kapcsolatos célokat, amit a szerződés egyértelműen leszögez. Nagyobb transzparenciára van szükség a követelmények szempontjából, és azt javasolja, hogy az EKB kormányzó tanácsának, az ülésének a jegyzőkönyvét tegyék publikussá. És végezetül a jelenlegi kompromisszummal kapcsolatban az nagyon valószínűtlen, hogy a mi frakciónk tudná támogatni Matthias eh, asszony jelentését. Eh, ez a Pingur véleménye. Elnök, köszönöm szépen, eh, Srejcik úr, köszönöm a magyarázatot, és azt, hogy elmondta, hogy Epping úr az ECR árnyék előadója, ezt én nem említettem, ezért elnézést kérek. És most ismét megadom a szót Matthias asszonynak. Köszönöm szépen, még egyszer köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Az utolsó kivétellel a konzervatívok részéről a kollégák pozitívan álltak hozzá a jelentéshez. Ez egy jó alap ahhoz, hogy a szakbizottságban többségi megállapodásra jutunk majd, legalábbis megpróbálunk. Csak néhány megjegyzésem lenne konkrétan. Tulajdonképpen hogyha más megjegyzéseket is szeretnének a kollégák küldeni írásban, azokat is üdvözlöm. Nos, most néhány megjegyzésem lenne. Az LKB függetlenségükkel kapcsolatban Tromóza úr hozzászólásával kapcsolatban szeretnék annyit mondani, hogy az LKB függetlensége a, a mandátumát illetően, tehát a monetáris politika irányítását illetően nincs aláásva egyetlen kompromisszumban sem. És figyelembe véve, amit hallottam, egy, el kell mondanom, hogy egyáltalán nem volt szándékomban, hogy aláássam az LKB szerepét. Ugyanakkor ezzel kapcsolatos, és még mindig függőben lévő kérdés az, hogy az, az a kérdés, hogy az EKB valóban végrehajthatja-e a mandátumát a saját hatáskörén belül. Ezt valóban világossá kell tenni. Egyetértünk azzal az elvel, amit a kollégánk épp most mondott, ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, hogy már is nagyon sok ágazatban közbe kellett lépnie az LKB-nak, Például az újraigazítási programban kellett közbelépnie. Tehát ez egy olyan kérdés, amit továbbá, továbbra is nyitottan kell kezelnünk, és még foglalkozni kell vele. A 13-as kompromisszummal kapcsolatban, amiről azt hallottuk, hogy elfogadhatatlan, annyit szeretnék mondani, ha ez, az ezzel kapcsolatos kérdésekről beszélünk, akkor ne felejtsük el az görög adósság átuntemezését, amely az EKB feladata, és amit úgy kell megtennie, hogy az EKB a görög papírok névértéken való megvásárlásával ne nyereséget, ne jusson nyereséghez. Tehát amikor többletről van szó, és hogyha megnézzük a hatáskörét, akkor talán ezt a többletet szét lehetne osztani. Hát persze meg kell vizsgálni, hogy akkor mit csinálnak a görög adóssággal és az egész eurózóna egészével. Na de minden esetre itt mélyebbre kell hatolnunk és erről beszélnünk. Vannak olyan területek, ahol még nincsen megállapodás, és épp ezért ezen dolgozni kell. Az nem elfelejtendő ugyanakkor szigorúnak kell lennünk, arról is hallottunk, hogy az egyik kollégának a módosítait nem, módosításait nem vettük figyelembe. Ez azért történt, mert ezek ellentmondtak a kompromisszum gondolatának. Ezek a politikai tartalma miatt voltak. Épp ezért hogy ne mondjuk ellent saját magunknak, tehát hogy ne legyen szürke zóna, ezért csak bizonyos módosítókat fogadtunk el. Nem lehetnek egymásnak ellentmondó kompromisszumok, lehetnek külön módosítók, amelyekben ezt meg lehet fogalmazni. Nos, mint mondtam, az átláthatóságot illetően és más kérdéseket illetően nyitott vagyok a megbeszélésekre, de mint mondtam, nem akartam túl részletesen beszélni ezekről, és szívesen teszem, beszélem ezeket meg eh, kétoldalú találkozásokon, vagy lehet, hogy az árnyéki előadókkal tartanánk egy-egy ülést. Tehát, mit mondtam korábban is, kérem küldjék el a megjegyzéseiket, és köszönöm a hozzászólásokat. Elnök, Köszönjük szépen, Matthias asszony. Jön a következő napi rendi pont, és pedig a jelentés tervezetnek a megbeszélése, amely az uszitszal foglalkozik, és megadom Sven Gigordnak a szót. Üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy eh, miután már elég hosszú idő telt azóta, hogy eh, ezt a jelentést el, útjára indítottuk, most végre meg is beszélhetjük. A javaslatomat benyújtottam, és izgalommal várom, hogy a kollégák hogyan fognak reagálni erre a jelentésre. Néhány pontra szeretnék koncentrálni. A bizottság javaslata alapvetően három nagy területet fed le. Az első a felelősség, a második a szankciók kérdése, a harmadik a javadalmazások kérdésköre. Az világos, hogy az UCIC 5 tágabb kontextusba helyezendő. Az UCIT alapokkal kapcsolatban nagyon sok olyan kérdés merül fel, amelyek az alapokba eszközeivel összefüggésben az előző évek liberalizációs törekvéseivel függenek össze. Most már folyik a munka az UCIT 6-ról, és ezt még nagyobb érdeklődése veszi, mint az UCIC 5-öt. De most ezzel elég jól együtt tudunk élni, és ezért ígérem, hogy eh, viszonylag rövid lesz a jelentésem. Nézzük először a felelősség kérdését. Az a véleményünk, hogy a bizottság erről egy jó javaslatot eh, tett, amely óvja a fogyasztókat olyan kockázatoktól, amelyeket ők nem is igazán tudnak értékelni. Például, hogyha az alapkezelőknek valamilyen problémái vannak, akkor a jövőben ellentétben, mint a, mint a Medoff ügyben, most már védeni tudjuk a fogyasztókat, az ügyfeleket. Ezeket a szabályokat néhány speciális esetben, néhány harmadik piacon problematikusnak tekinthetjük, mégpedig akkor, hogyha bizonyos országokba akarnak befektetéseket eszközölni, az alapok Eh, az alapok, eh, a befektetéseket kínálók eh, nem tudnak pontos információt adni a, tá, a kockázatokról, ezért bizonyos harmadik piacokat célszerű lenne kizárni. Meg kellene beszélnünk, hogy az, ezekre a kockázatokra nem lehetne inkább valamilyen biztosítási típusú megoldást javasolni. Emlékszem rá, hogy Pervans Berez valami más összefüggésben ilyesmit már javasolt. Tehát, hogyha vannak bizonyos kockázatok, amelyeket egy szigorú felelősségi eh, rendszer egyfajta mellékhatásaként sem lehet kizárni, viszont nem elfogadható az, amit az ágazat képviselői javasolnak, hogy ezt a kockázatot hárítsuk vissza a fogyasztókra. Szerintem logikus kompromisszum lenne, hogyha egyfajta biztosítási típusú megoldást választanánk. És így a fogyasztónak nem kell olyan kockázatokat viselni, amelyeket nem tud értékelni, nem tud viselni. Másrészt Másrészt viszont nem zárunk ki bizonyos részpiacokat a túl szigorú felelősségi rendszerben. A második kérdés a szankciók. Ugye ez egy olyan téma, amely több jogi területre oszható fel. A piaci visszaélési irányelv kapcsán már lefolytattunk egy vitát, azután a saját tőke, tőke megfelelési irányelv kapcsán is. A bizottság szerintem jogosan azt az álláspontot képviseli, hogy gyakorlatilag szankciókat, közigazgatási és jogi szankciókat is harmonizálni kellene ez a jucitekkel igenis összhangban van, hiszen ezek ingóságoknak tekintendők. Van ezzel kapcsolatban sok kifogás, de én nem látom indokát annak, hogy eltérjünk az alapvető belső piaci irányultságtól. A harmadik területe a bizottság és az én jelentésemnek is a javadalmazási rendszerekkel függ össze. Itt alapvetően a helyzet az, hogy a bizottság Hm, elég egyszerűen szabályozta ezt a kérdést. Az IFM-ben, tehát az UCIT, nem UCIT alapok esetében a más, tehát alternatív befektetési alapokra vonatkozó szabályokat már korábban szigorítottuk, és most ezt átmásolta a bizottság az ucitokra vonatkozóan, és hát a nemzetközi pénzügyi eh, rendszer eh, kockázati pénzügyi stabilitási eh, tanácsa is már megalkotta a szabályrendszerét a javadalmazási politikával kapcsolatban. A pénzügyi stabilitási tanács által javadalmazott javadalmazási politikai elveket egy egybe át lehetne venni. Itt felmerül viszont az, hogy a felügyelet ezeket a szabályokat tudja érvényesítetni. Hogyha körülnézünk a jusicek piacán, a nagyobb problémák talán nem is a menedzser fizetésekkel kapcsolatosak, hanem már a kezelői társ, alapkezelői társaságok munkatársainak a fizetésével is. Az ágazat képviselői közül is sokan azt mondják, hogy eh, az alapkezelő társaságnál folyosított fizetések problematikusak hogyha az alap eh, például értékét veszíti, de mégis díjakat fizetnek. Vannak olyan alapok, amelyek eh, amelyeknek az értékét azon mérik, hogy egy bizonyos benchmarkot megütnek-e vagy sem. És ez a benchmarkot úgy alakítják ki néhány alapnál, hogy ezt elég könnyű legyen elérni. Vegyünk egy kicsit elvont példát nem akarok itt túlzottan belemenni egyes részletekbe a kapcsolatban, de vegyünk egy egyszerű példát. Mondjuk befektettem egy magántőke befektetési alapba, az MSCI World a benchmark, de ugyanakkor néhány feltörekvő ország equity-t is ebbe beleveszik, akkor az MSCI world nagyon könnyű elérni, és ez ilyen kisbetűs részben szerepel csak, és ez jogosulatlan plusz javadalmazás biztosít az alapkezelő társaság számára. Hát az alapokkal kapcsolatban azt látjuk, hogy itt már elég nagyok az ösztönzők, hogy jól dolgozzanak, hiszen a jól működő alapokba folynak a pénzek, a befektetések, és ez növeli az alapkezelő társaság jövedelmét is. Ezt nem is lehet kifogásolni viszont a performance fee, a teljesítmény díjak, amelyek a benchmark eléréséhez köt bizonyos plusz jövedelmet, most ezek kérdésesek, megkérdőjelezhetők fogyasztóvédelmi szempontból. És ezért én a javas, jelentésemben azt javaslom, hogy ezeket a teljesítmény díjakat gyakorlatilag futtassuk ki, szüntessük meg a piacon, és hogyha az alapkezelő társaságok többet akarnak keresni, akkor próbáljanak több forráshoz jutni, több befektetést bevonzani, de a jó benchmarkokat kell meghatároznunk, hiszen a befektetők bizalmára is gondolnunk kell, hogy oda vigyék a pénzüket amely, azokba az alapokba, amelyek jól dolgoznak, és a UCIT piacokba vetett bizalom is erősödne, ha ez így lenne. Biztos vagyok abban, hogy hát majd az árnyék előadókkal ezt alaposan meg fogjuk vitatni, és várom a többi piacokra vonatkozó jelentést. Nagy-Britanniában és Németországban tekintettem át egy kicsit a piacokat. A legtöbb UCIT nem is használja ezeket a teljesítménydíjakat, jó okokból kifolyólag, de hát azért mások használják, és ezekben az esetekben gyakorlatilag ezeket a pénzeket a befektetők zsebéből veszik ki, ezen nekünk a parlamentnek valamint változtatnunk kell, alaposan meg kell néznünk ezeket a szabályokat, majd ezt az árnyék előadókkal megtesszük. Visszatérve a jelentéshez. Kezdettől fogva abból indultunk ki, hogy a jucit piacokkal hozunk létre egy olyan részpiacot, ami szociális ökológiai befektetéseket is vonz. A bizottság ezt megígérte, hogy megvizsgálja a, ezzel kapcsolatban nem javasolok semmit a jelentésben, mert az Európai Bizottság ezt a területet, a szociális ökológiai befektetéseket alaposan meg fogja vizsgálni, és majd Perez asszonynak a TRIPS-re vonatkozó jelentése is foglalkozik ezzel, ezért a UCIT 5 úgy gondoltam nem a megfelelő keretet, keret, hogy ezzel is foglalkozunk. Várom a hozzászólásaikat. E. Köszönöm szépen, Gigold úr. Gózes úr következik a koordinátor a néppárt részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egy-két rövid megjegyzéssel élnék. Először is gratulálok Svennek az elvégzett munkához, és ne felejtsük el, hogy a hogy a UCIS-ról beszéltünk az FMD-t követően, és és bizonyos változásoknak vagyunk tanúi a körülményekben. Az alternatív alapok kezelőjének irányelve sokkal szigorúbb volt a letéteseket illetően, és az UCIT 4-es irányelvvel hasonlítjuk ezt össze, de ennek megvan a történelmi oka. Wolf Klintz ennek a nagy tudósa. A UCIT 4-et korábban fogadtuk el, még a Madoff ügy előtt, az FMD-t pedig a Madoff ügyet követően, tehát természetesen ott már figyelembe vettük ezt a igen érdekes tapasztalatot, és megpróbáltuk a beruházókat, a befektetőket védeni. Természetesen a Puszic az a, az a termék, amely, amely rendkívül fontos a, a ügyfelek számára. Nagyon fontos az is, hogy a befektetők bizalma helyreálljon, még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy igazából a válság nem érintette ezt az eszközt, és még mindig egy nagyon nagy tiszteletnek örvendő eszközről van szó, tehát nagy értéket képvisel a pénzügyi piacon. Ami pedig az egyéb kérdéseket illeti, azt hiszem, hogy kicsit óvatosan kell eljárnunk. A következőkben a tárgyalások során, a módosító javaslatok során egy, egy, egy pragmatikus és észszerű megoldást kell találnunk, és nem szabad a szélsőséges irányokba elindulni. A nagyon fontos az, hogy a a szabályozás ne legyen ö, szélsőséges, nem a büntetés területén dolgozunk, tehát nem ez a feladatunk, hanem egy pénzügyi szabályozás ö, a feladatunk, ezen a területen dolgozunk, itt pedig egyensúlyt kell kialakítani a lehető legjobb mértékben, amennyiben lehetséges, a pénzügyi teljesítmény, illetve a betétek ö, mértéke, valamint a, a befektetők ö, jogai, befektetők bizalma és a számukra biztosított biztonság között. Mind, mindezt úgy, hogy közben figyelembe kell vennünk ugye a válságot, hiszen ez adja a hátterét. Bízom abban, hogy Sven meg fogja találni ezt a helyes egyensúlyt, ő a legjobb szakértőnk ezen a területen, és nagyon remélem, hogy a módosító javaslatokkal sikerül majd javítani ezen a jogszabályon, és megfelelő végső dokumentumot sikerül kialakítani. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Gozes úr. Akkor a szocialisták rászerel. Simon úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én meg Ellen McCarthy nevében szólok, aki beteg és sajnos nem tudott elletni. Tehát akkor szeretném azt ismertetni, hogy mit gondol ő a jelentés tervezetről. Először is szeretné megköszönni a jelentés tervezetnek Gigold úrnak a munkáját, a, és hogy mennyiben változtatta meg a bizottság javaslatát. McCarthy asszony támogatja ezeket a változtatásokat. Elsősorban a rendelet és az irányelv szellemében a Gigold úr az összes döntéshozót be akarja vonni, és az európai modell, eh, eh, McCarthy asszony szerint egy siker eh, történet, épp ezért meg kell próbálni ezt a válság idején is felhasználni. Épp ezért nagyon fontos, hogy ezt a csatornát felhasználjuk. A jelenlegi válságnak biztosítani kell, az, hogy az európai reálgazdaságban való befektetéseket tovább ösztönözzük, elsősorban a KKV-k szempontjából. És a befektetőknek tudni kell, hogy a döntéshozók megbízhatók, és és nem feltétlenül kockázatos stratégiákat választanak. És nagyon fontos, hogy mindenki tudatában legyen azoknak a kockázatoknak, amelyeket választanak. Az, a befektetőknek a befektetési portfóliókkal kapcsolatban teljes információkkal kell rendelkezni, tehát hogy milyen eszközök vannak a tulajdonában valakinek. A következő hetekben a módosítókkal való megbeszélés során várja az arány, árnyékjelentéstevőkkel való munkát. Köszönjük szépen, Simon úr. Simon úr. A liberálisok nevében tulajdonképpen Jensen eh, asszony nevében. Köszönöm szépen. Itt eh, az árnyék előadók eh, közül többen másokkal képviseltetik magukat, de ez nem amiatt van, hogy ne lenne elég fontos ez a dosszié. Nagyon fontos ez a kérdés. A jucitek eh, már a piaci bevezetéskor egy nagyon eh, erős márka nevet jelentettek. Meg kell tennünk mindez, mindent, amire szükség van ahhoz, hogy a, ezzel az úcitekkel kapcsolatos veszélyeket elhárítsuk. Említette a kollégám a Madoff ügyet, ami felhívta a figyelmet az ucitekre. Bevezették ennek kapcsán az UCIT eh, útlevelet, és már akkor, ez néhány évvel ezelőtt volt, eh, szó volt arról, hogy eh, szükség lenne az ilyen alternatív alapoknál egy ilyen útlevélre. A felelősség kérdése. Jean-Paul is említette, elég egyértelmű, hogy a felelősség rendszere E, számára e, az alternatív befektetési alapok például szolgálhatnak. Az UCITEK kapcsán egy, egy olyan termékre van szó, amelynek a e, címzetje elsősorban a kisbefektető de az, hogy az orientáció, az irányultság alapja az abakok legyenek, az mindenképpen helyes. Az ucitok számára az a felvehető eszközök kapcsán látnunk kell, hogy ha a feltörekvő piacokba egyre több befektetést eszközölnek, ennek vannak kockázatai, és az ezzel kapcsolatos felelősség kérdését tisztázni kell. Én Anne Jensens képviselem ma, aki Dán, és felírt nekem néhány észrevételt. Ezeket most én egész egyszerűen fel fogom olvasni angolul. Három részről van itt eh, szó, a letét eh, kezelők az első. Az UCIT irányelv abból indul ki, hogy a bank nem lehet egyszerre letétkezelő és alapkezelő. A letétkezelőnek kell a kezelői funkciót ellátni, de e, nem nincs szó arról, hogy hogyan lehet ezt a feladatot átruházni harmadik felekre. Egyetlen egy intézmény kapcsán sem világos a mai szabályozásban, hogy a letétkezelőnek pontosan mi a feladata. Emiatt sok a jogbizonytalanság, hiszen nem tudjuk, hogy mekkora veszességet kell fedeznie a letétkezelőnek, hogyha a részalap veszteséget szenved el. A hitelintézetek lehetnek letétkezelők, közjegyzők és jogi cégek, viszont csak bizonyos korlátok között. A befogadható eszközök kiterjesztésével az uszitak elkezdtek befektetni harmadik országokba, és így létrejöttek ilyen a, egy, egyfajta láncolata a letét kezelőknek harmadik országokban is. Vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon szigorú felelősségi rendszert alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy ha a letétkezelő veszteséget szenved, akkor, a, akkor ezt a, ezért a veszteségért helyt kell, hogy álljon a befektetési alappal az úszittal szemben is. A bizottság 2010. december 9-i közleménye tartalmaz bizonyos szankciókat a pénzügyi ágazat számára, és ezt most már e, sobb, e, több ekon jelentésre is beépítésre került. Ezért természetes, hogy az ucitek esetében is nemzeti szankcionálási rendszerekre gondolnunk kell. De nagy különbségek vannak a tagállamokban a jogszabálysértések esetén alkalmazandó szankciók tekintetében. Eltérő kritériumokat alkalmaznak, vannak, ahol közigazgatási bírságokat alkalmaznak, és ezeknek a mértéke is nagyon eltérő. Sven, a munkájának nagy részét a javadalmazás témakörére koncentrálja. A jucitak nyerességének felhasználásával kapcsolatban sokszor túl nagy kockázatot vállalnak a menedzserek a kockázati profiltól eltérően, és nagyon ritkán teszik közzé a javadalmazást a jucit alapokkal kapcsolatban, ez is eh, indokolja azt, hogy miért javaslunk változtatásokat. Köszönöm szépen, Klinz úr! Gamalfi úr az ECR képviseletében következik. Üdvözlöm ezt a jelentést. Tulajdonképpen két gyermek édesapja vagyok. It's uh, good to see that um, other regulations and directives are cross-referenced throughout the report. Um, UCITS 5, after all, is about updating. Az UCIT 5-öt aktualizálták, és elég sok vita folyt erről. Ami a letétkezelők felelősségét illeti, nekem is vannak ezzel kapcsolatban aggájaim. Támogatom azt, hogy ezt a felelősséget meg kell állapítani. Ezt már az abakkal kapcsolatos vita, illetve a Madoff ügy kapcsán is eh, nagyon eh, sokszor felmerült ez a kérdés, és most végre helyére került, hogy itt beszélünk a felelősség kérdéséről. Valamennyien egyetértünk abban, ebben is itt igazából nincsen véleménykülönbség, nagyon örülök annak, hogy az UCIT 5 kapcsán most ugyanilyen szigorú szabályokat akarunk alkalmazni, mint az alternatív befektetési alapkezelők esetében. A felelősség kapcsán az abakban már felmerült, és örülök az, hogy ön is foglalkozik a felterekvő országokkal, ugyanis a korábbi eh, tevő egyfajta fehér imperialista volt, és azt eh, mondta, hogy az abakokkal kapcsolatban itt eh, nem követettem, volt olyan nyitott erre a kérdése, mint ön, Gigold úr. Egy alapkezelő vagy egy befektető, hogyha mondjuk fejlődő országokba akar befektetni, de a letét kezelő nem akarja vállalni ezt a kockázatot és az ezzel járó felelősséget. E, Nos, e, ebben az esetben, hogyha az alapkezelő e, vezetője ehhez ragaszkodik, akkor mindig a letétkezelőjé viseli a felelősséget ön is foglalkozik ezzel, és a letét kezelő ezekben az esetekben át kellett ugye ruházni a felelősséget, de azt biztosítani kell, hogy valaki aztán viselje a felelősséget végül is. És azt hiszem fel elvárni azt, hogy a letét kezelő legyen felelős, hogyha ilyen tanácsot adott, hogy legyen beruházás vagy befektetés valamilyen fejlődő országba, de egyébként bátorítanunk kell a fejlődő országokba eszközölt befektetéseket. A CLD 3-mal kapcsolatban már azt mondtuk, hogy ugyanolyan javadalmazási szabályok vonatkozzanak az alapkezelőkre, mint a bankmenedzserekre, eh, de hát nem biztos, hogy ez jó, mert más üzleti modellt követnek, és ezt is félembe kell venni. De támogatom azt, eh, amit a teljesítménydíja kapcsolatban a jelentéstevő elmondott, és a, a bónuszok kérdése. Itt eh, a eh, cd 3 esetében is már eh, ezt megpróbáltuk szabályozni, és a cd 4 eh, nél is, illetve a, általában az ABAK szabályozásban is már lefolytattuk azt a vita, ezt a vitát, és az UCITEK vezetői, az alapkezelők vezetői esetében is ezt a politikát kell követni, és védeni kell a befektetőket. Én és az ECR frakció szeretne azért valamit megőrizni a telesítménydíj rendszeréből, és általában itt valamilyen korrekciót vagy kiigazítást várnak a legtöbben. A teljesítményt általában azért jutalmazni kell, és láttunk sok helyen teljesítménydíjakat, amelyek valamilyen referenciaértékhez kötődnek, és sokszor kapnak jutalmat a menedzserek akkor is, hogyha nem teljesítenek megfelelően az általuk vezetett alapok vagy vállalatok. Persze ez egy vita, amit majd örömmel lefolytatok önnel, és meg kell gondolkoznunk a hatásokon, a következményeken is. De ezt, ezt együtt tárgy, próbáljuk meg feltárni, megvitatni, nézzük meg, hogy a díj, illetve jutalom közelítését hogyan tudjuk a legjobban megfogni. Nem kellene bevezetni olyan követelményt vagy feltételt, aminek túl káros következményei lennének. Remélem, hogy nem volt sok álmatlan éjszakája, amíg ezen a jelentésen dolgozott. Nekem, mint árnyék előadónak lehet, hogy több volt. Nagyon szépen köszönöm, Kamel úr. A GUE részéről valaki? Na, ha nincs itt senki, akkor most Giga úr. Quick comments. Köszönöm szépen a pozitív megjegyzéseket, egy-két rövid megjegyzéssel élnék, de szeretnék valamit tisztázni. Nem tudom, hogy a Pascal Confam megjegyzésének összefoglalója karikatúra volt-e vagy sem, de mivel ő fejlesztési miniszter Franciaországban, illetve az erősebb, határozottabb beruházások támogatója a fejlődő országokban, tehát mindezt figyelembe kell venni, egyetértek önnel. Az alapok fontos szerepet játszhatnak a beruházások irányításában, és nincs is azzal semmi baj, hogyha az emberek befektetnek, beruháznak, és a befektetők részt akarnak kapni a megtérülésben, különösen egy, egy növekedő piacon. De azt hiszem, hogy itt fontos a különbségtétel, és itt szeretnék választ adni Wolf Klinznek, hogyha az ember kockázatot akar vállalni, például azáltal, hogy egy fejlődő piacon értékpapírba fekteti a pénzét, akkor beruházóként, befektetőként nem akar, nem akar olyan kockázatot vállalni, amely arról szól, hogy a letétes megfelelően elvégezte a házi feladatát, vagy sem. Tehát ez a különbség, és ez is a USITS modellhez tartozik, hogyha az ember Brazíliában végez befektetéseket, akkor a fejlődő országgal járó kockázatokat vállalja, de nem elfogadható az, hogy valamilyen homályos módon kockázatot kell vállalni a befektetőnek arra, arra vonatkozóan is, hogy a betéteket hogyan kezelik Brazíliában. Itt két különböző dologról van szó, hiszen ahhoz, hogy hatékony pénzügyi pénzpiacok létezzenek, pontosan tudniuk kell a befektetőknek, hogy milyen kockázatot vállalnak, és miért nem, és különösen a Jusitok esetében nem feladatuk az, hogy értékeljék a letéteseket. Ezért azt hiszem, hogy teljesen jogos a bizottság javaslata, ezeket a kockázatokat fedezni kell megfelelő felelősségre vonatkozó szabályokkal. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ezt nagyon nehéz lefedni, és esetleg nem kívánatos beruházáshoz vagy befektetéshez vezethet ez, Nos, készen állok arra, hogy beszéljünk erről. Azt hiszem a bizottság, bizottság mindig vicces kedvében van, amikor erről beszélünk. Hogyha ez jogos, akkor azt mondom, rendben, ha van egy biztosítás alapú megoldás, amely ezeket a kockázatokat ki tudja iktatni a befektetőktől, akkor minden rendben. Hogyha megnézzük a szankciórendszert, az arra vonatkozó támogatás pozitív volt, ezt köszönöm, ami pedig a javadalmazásokat illeti. Nos, szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen egyetértek, a teljesítménynek és az ezért járó fizetségnek összhangban kell lennie, de azt hiszem, hogy ez ezen a konkrét piacon ez a kapcsolat már létezik. Létezik, hiszen hogyha megnézzük az alapokat, akkor a nagy inflóval rendelkeznek azok az alapok, amelyek jól működnek, és ez jó eredményekhez vezet. Hogyha az ember az alapkezelő alapkezelővel beszél, akkor akkor büszkék, hogyha az alap növekszik. Hogyha növekszik az alap, akkor a bevételük is nő, és ez mind teljesen fair, teljesen rendben van. Azonban, amit nem szeretnék látni, az az, hogy ha egy homályosan létrehozott benchmarkot megüt az ember, vagy azon túl megy, akkor plusz fizetés jár érte. Tehát ezt nem szeretném látni. Természetesen ott van az a, a bónusz kultúra, amivel szintén számolnunk kell ezen a piacon. A CRD esetében jóka volt annak, hogy megtörjük ezt a bónusz kultúrát. Tudom, hogy ez ellentmondásos volt ez a kérdés, de tulajdonképpen most azt javasoljuk, hogy a piac ezen szegmensén is ugyanezt tegyük. Tudom, hogy vannak olyanok, akik nem bónusztól bónuszig élnek, hanem azt gondolják, hogy a pénzügyi piac más szabályokkal rendelkezik, mint az ágazat más része. Azt mondhatjuk tehát, hogy a pénzügyi ágazatban nagyon nagy fejlemények vannak, eredmények, de van egy olyan orientáció, egy olyan tendencia, ami rövid távú megtérülést, irányoz elő, és nagy bónuszokat, ezt kell megváltoztatni, és azt hiszem, hogy sokan osztják ezt a véleményt. Itt egy kulturális paradigmaváltásra van szükség. Tehát szépen, nyugodtan ezt megvitattuk, és megpróbáltuk több jelentésen át kialakítani a saját álláspontunkat. Ugyanezt a logikát kívánjuk folytatni a következőben, észben tartva azt, hogy a UCIT klienseknek nagyobb védelemre van szükségük, illetve nagyobb, véd, nagyobb fokú védelmet élvezhetnek, akkor, hogyha hedge fundokba teszik a pénzüket, és ezért üdvözlöm a bizottság erre vonatkozó módosításait. Köszönöm szépen tehát mindenkinek az együttműködés, és nagy öröm Kamal úrral, különösen Kamal úrral az együttműködés, ezt folytatni kívánom. Nagyon szépen köszönjük, Sven. Akkor itt most 5 óráig született tartunk, mert a következő napi rendi pont, mint tudják, egy közös Econ Employment foglalkoztatási bizottsági állás, bocsánat, az előzővel kapcsolatban elfelejtettem mondani, hogy december 17-e a módosítók benyújtásának határide. Január 21-én fogjuk ezeket megvizsgálni, és a február 25-én szavazunk a szakbizottságban. A plenáris szavazás pontját még meg kell használ, határozni. Tehát, mint mondtam korábban, a következő napi rendi pont 5 órakor lesz, amikor Oli Rén és Andor László biztosít, biztosok jönnek el a gazdasági párbeszéd az éves növekedi jelentésről témájában. Köszönöm szépen, addig szünetet tartunk.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 kötőjéket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 you, you say this is not yet joint meeting. Right. Okay. Nos, rendben van. Kérem szépen, Csendesebben, Ez még nem a közös ülés, mert várjuk még a biztosokat, de ekon szempontból még az elnök bejelentései nem történtek meg több témával kapcsolatban is, és akkor ezeket most elmondom, amíg várunk. Legalább szórakoztatom önöket. Először is a gazdasági párbeszéd az e-, Eurogroup elnökével, Jean-Claude Junckerrel ma délután lett volna, de úr múlt pénteken jelezte nekünk, hogy nem tud eljönni a váratlan körülmények eh, miatt, és ezért a lehetséges duetumokat megírtam neki januárra és eh, februárra. Mint tudják, most eh, Rén és Andor urakkal való párbeszéd most történik, ez holnap lett volna, tehát épp ezért előre hoztuk. És ez így most pont jól jött, Rén biztos úr nem ért rá volna holnap. Aztán a folytatólagos háromoldalú megbeszélések csütörtökön Strasbourgban tartottuk egy politikai megbeszéléseket, több témában is, például a kereskedelem finanszírozását életen. Technikai találkozó volt szerdán a kompromisszumos szöveggel kapcsolatban, és a következő háromoldalú megbeszélés holnap lesz a rendkívüli ECON ülés után, tehát körülbelül olyan 11 órakor. Strasbourgban a két, kettős csomaggal kapcsolatban is volt egy ülés, és ez is, ezzel kapcsolatban is el, előre léptünk. Az adóelkerüléssel kapcsolatban, témákban, az egyetértési nyilatkozattal kapcsolatban és a gozász jelentéssel kapcsolatban. A Ferrara jelentésnek a nyitott kérdései a harmadik fejezettel kapcsolatban, a delegált jogi aktusok, a gazdasági párbeszéd, és a gazdasági hanyátlás és a deficit eljárás kapcsolatban a csütörtökén lesz, jövő, holnap lesz a párbeszéd. A hitelminősítő igyenségekkel kapcsolatban tegnap volt a három oldalú megbeszélés? Nem nem, november 20-án történt. Bárnyi biztos úr is részt vett rajta, és tegnap is volt még egy a függőben lévő kérdésekkel, mint az államadóságnak a minősítése és a verseny kérdései. Végül pedig a pénzügyi bizottságoknak az elnökei nevében Szorán alelnök képviselte az ECON bizottságot, és az ülést az európai szemeszternek szenteltük, és a nemzeti parlamentekkel. A nemzeti parlamenteknek a szerepe a nemzeti költségvetések eldöntése, ugyanakkor elismerték az európai szemeszternek a gazdasági irányításban való szerepét, és a az európai szemeszterre kapcsolatos parlamenti hetet üdvözölték. Ez, ez még hozzátenném, de tudom, hogy a Dublini küldöttség kapcsolatban már megkapták a jelentést, de erről is beszéltünk a soros ír elnökséggel kapcsolatban, és meg Próbáljuk ezt a meglévő struktúránkba bevenni. Nos, ennyi volt az elnök közleménye. Nos, akkor még mindig nem tudjuk a, az ülést elkezdeni, ezt a biztosokkal való részét, így várunk. Okay, we will... Rendben. Nos, akkor elkezdjük azonnal. Köszönöm szépen, talán észrevették, hogy Rén biztos úr itt, Andor biztos úrt egy sajtókonferencia visszatartja, tehát akkor így egymást fogják talán váltani, és módosítjuk a naporendet annak megfelelően, hogy ki van éppen itt. Üdvözlöm Ren biztos urat, és már előre üdvözlöm Andor biztos urat, és az ECON és a Foglalkoztatási Bizottságnak a közös ülésén résztvevőket. Azt hiszem, hivatalosan is elfogadtathatnám a napi rendet, senkinek sincsen ellenvetése, tehát akkor talán Rén úrhoz majd feltehetünk kérdéseket, mielőtt Andor úr tartaná meg az előadását. Most akkor Alinak megadom a szót, és 10 percben kérem tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, Sharon. Megpróbálom 10 percben most felvázolni a világot, vagy legalábbis az európai gazdaságot. Hölgyeim és uraim, én most jövök a bizottság, Európai Bizottság üléséről. Ma reggel 8 órakor kezdtük, azután, hogy az előkészítő munka után, azért, hogy egy valós gazdasági és monetáris uniót tudjunk létrehozni, és az éves növekedési jelentésnek az előkészítése után. Egy fél óraval ezelőtt még Barozó elnök úrral voltam a sajtókonferencián, és ezért van még Andor biztos úr ott, de nem sokára csatlakozik hozzánk. Emlékeztetni szeretnék arra, amit Rágdalor mondott, hogy mind tűzoltókra és építészekre van szükség az európai gazdaság céljából ezen a héten én Jacques Delornak ezt a feladatát teljesítettem, mert hétfőn és kedden tűzoldóként dolgoztam az, a görög tűznél, és a mostani pedig a gazdasági és valós gazdasági és monetáris unió van, hiszen ez az alapja az európai építkezésnek. Nagyon örülök, hogy ma beszélhetök az éves növekedési jelentésről, amelyet egy órával ezelőtt fogadtunk el, és ez az éves növekedési jelentés, ez olyan közlemény, amelyben a bizottság javaslatait megfogalmazza az éves gazdasági prioritásokat illetően, és ez az új európai szemeszter időszakát indítja el, ez lesz a harmadik sorban. Az eszmecsere most nagyon fontos része a gazdasági párbeszédnek, és ez olyan időpontban történik, ahol az európai intézmények arról beszélnek, hogy e, a, fő, a jövő intézményeit és a jogalkotási e, struktúrát hogyan lehet felépíteni. Önök e, az, saját, az önök véleményét a Tyson jelentésben már a múlt héten Strasbourgban bemutatták, és el is fogadták, és ez pont jó időben történt a parlament részéről, és nagyra értékeljük. És azért törülök ennek különösen, mert olyan sok területen egyetértünk, és remélem, hogy a megállapodásokat visszatükrözve látják a bizottságnak a ma elfogadott munkájában. Mielőtt a növekedési jelentéshez fordulnék, néhány szót szeretnék mondani egy EMU tervezettel kapcsolatban, amely fontos a kapcsolatban van a kettes csomaggal, és az bizottság felvázolja világosan, hogy milyen tevékenységekre van szükség rövid, közép és hosszú távon, azért, hogy valós gazdaság és monetáris uniót sikerüljön elérni. A rövid távú feladatok a már megállapodott feladatoknak a végrehajtása és elfogadása annak, amiket tervezünk a következő 6-18 hónapra. Ugyanakkor javítani kell a másodlagos jogalkotáson is. Középtávon reformokat tervezünk, amelyek javítják a helyzetet, és hosszú távon pedig alapvetőbb változásoknak a reformjait készítjük elő. mind a komolyabb feladatokat, felelősségi körületeket, és az eurozónán belüli nagyobb szolidaritást szeretnénk elősegíteni, és ezen kívül demokratikus legitimitás és beszámoltathatóságot szeretnénk létrehozni, és az Európai Parlamentet még jobban bevonni ezekbe a folyamatokba. Sok szempontból egy valós emút szeretnénk létrehozni, ezt önök a saját jelentésükben a múlt héten elfogadták. Ez, ez az ütemterv már a rövid távon is növekedéset céloz meg, ez pedig a gazdasági szakpolitikáknak a összehangolásában és az előzetes felügyeleteken keresztül és a konvergencia eszközön keresztül történik meg. Ezen kívül hajlandosságunkat is kifejeztük azt illetően, hogy vajon lehetséges a már meglévő stabilitási és növekedési paktumnak a rendelkedéseit felhasználni arra, hogy a növekedési intézkedéseket segítsék. Ezen kívül egy valós elmúlt szeretnénk az középtávon létrehozni és megerősíteni a gazdasági és szakpolitikai koordinációt, amely az államadóságnak a csökkentését lehetővé tenni, hiszen ez túllő a stabilitási és növekedési praktum kritériumon. És szeretnénk egy alapot létrehozni, és bizottságokat. Ez ez az piacokon rövid távú biztonságot hozna létre. Így tehát ezek a csoportosítások, mint mondtam, a mélyreható gazdasági és monetáris uniót segíti elő, és a parlament segítségével ezt meg is próbáljuk el, eh, valósítani. Persze ez nem egyik napról a másikra fog eh, megtörténni, és politikai konszenzusra van szükség rá, de a bizottság eh, megpróbálja mindezeket megvalósítani, és reméljük, hogy a kettős csomagú jogszabálynak az útját is ez lehetővé teszi az elkövetkező napokban. Hölgyeim és uraim, a további prioritásokat élelően a növekedési jelentés területén szeretnék három kulcsterületre rámutatni. Öt ilyen terület van, és Andor László fog a többiről beszélni, a foglalkoztatásról, és a munkanélküliség magas szintjéről, amelyekkel kapcsolatban szoros az együttműködésünk. Először is be kell fejezni a pénzügyi ágazatnak a reformját. Nem ez azt jelenti, hogy nem a bankokkal szemben, hanem finanszírozást szeretnünk a reálgazdaság számára biztosítani, elsősorban a KKV-k számára a finanszírozáshoz való könnyebb hozzáférés, ez az export és az ipari termelés alapja. Szükség van a proaktív befektetésekre, mind az állami, mind a magán gazdaságban, azért, hogy az európai gazdaság újból nekilendüljön, és ezért az európai beruházási bankhoz befizetendő tőkét, amelyet mi javasoltunk az Európai Tanácsnak már az Európai Beruházási Bank jövő évi programjában is jelentkezni fog. 180 milliárd euró beruházásról van szó, és a KKV-knek a finanszírozásra és az infrastruktúrában történő befektetésekre. Aztán strukturális reformokra is szükség van, és ilyen szempontból Európában, Olaszországban, Spanyolországban gyakorlatilag mindegyik tagállamban újabb reformok történnek. Ezen kívül javítani kell az üzleti környezet, hogy megkönnyítsük a vállalkozások elindítását, és ezért az oktatási rendszereknek a teljesítmény szintjét növelni kell, ugyanis hogyha versenyképesé akarunk lenni a világban, akkor az európai oktatásba is be kell fektetnünk a szolgáltatósokat és az energiai kérdéseket is meg kell vizsgálni. Ezen kívül fenntarthatóvá kell tenni az államháztartást, és, adó, és fiskális konszolidációra van szükség, amely azt jelenti, hogy a a növekedés szempontjából lényeges területekben való befektetés, mint a kutatás, oktatás, stb. tovább kell folytani. A gazdasági irányításnak a megerősítése megfelelő keretet biztosít arra, hogy az állam, tehát a költségvetés megfelelő szinten történjen, és figyelembe vesszük az ország specifikus körülményeket is. Épp ezért fontos, mint ahogy már korábban is említettem, hogy a stabilitás és növekedési paktum arra koncentráljon, hogy hol vannak strukturális deficitek, amelyek az egyszeri intézkedéseknek a hatását kiegyenlíti. Ezért a bizottság elsősorban arra koncentrál, hogy strukturális fiskális reformok legyenek. Amikor megnézzük az országoknak a megfelelését, tehát a jogszabályoknak való megfelelését, ez a médiában és a nyilvánosság előtt is előforduló téma. Tulajdonképpen ezek tervezetek még csak, de a gazdasági növekedés és a konszolidáció szempontjából fontosak, és megvizsgáljuk, hogy a szabályokon belül hogy lehet a paktumnak a megelező részét felhasználni a stabilitási és a konvergencia programokban. Ez pontosabban azt jelenti, hogy bizonyos feltételek mellett állami befektetési programokat, amelyek nem fordulnak újból és újból elő, azok lehetőséget biztosítanak követ, középtávon, és a kormányok az Európai Unióval ilyen módon társfinanszírozók lehetnek és ez a növekedési politikát szolgálja megint csak, és megfelel a stabilitási és növekedési paktumnak. Hölgyeim és uraim, végezetül annyit szeretnék mondani, hogy hosszú utat tettünk meg az utóbbi két-három évben a gazdasági irányítás reformját illetően, de továbbra is a fenntartható fejlődés céljából kell, eh, a foglalkoztatottság növekedése szempontjából kell együttműködnünk, és ez az éves növekedési jelentés eh, kikövezi az utat ezen politikák irányában, és segít arra, hogy Európa eh, az gazdaságát megerősítse a következő évtől, és így lehetővé tegye a fenntartható növekedés és a munkahelyek létrehozása feladatát és a fiskális konszolidáció folytatását. Köszönöm szépen. Uh, thank you. Um... Köszönöm szépen. Még mindig egy biztosak kevesebb van a teremben, azt hiszem hogy ő tartja a frontot a sajtónál, tehát nekünk is tartani kell a frontot az ő érdekében. Most pedig a bizottságok jelentéstevőinek adom meg a szót az adott témában, tehát az éves növekedési felmérés témájában, és utána pedig kérdések következnek. Tehát először is Elisa Ferrer az ECON bizottságtól, majd pedig a foglalkoztatási bizottságtól Veronika kapja meg a szót. Igen, köszönöm szépen angolul fogom föltenni a kérdésemet. Most készítjük elő a következő éves növekedési felmérést. Köszönöm szépen azt, hogy fölismerte azt, hogy a parlamentnek fontos szerepe van ebben a témában, a tárgyalássorozatban. Mielőtt a jövőről szólunk azonban, azt hiszem őszintén meg kell néznünk a válság kezelésének eddigi eredményeit. Tehát őszintének kell lennünk magunkkal, és föl kell ismernünk, hogy a konszolidációs stratégia sajnos kudarcot vallott, és a bizottság óriási erőfeszítéseket tett annak eh, érdekében, hogy a fellendülés eh, tüneteit, fellendülés jeleit lát, lássa az érintett országokban, és ezt üdvözlöm, de sajnos az a helyzet, hogy a megszorítással kapcsolatos erőfeszítések jó magaviseletet és kevésbé jó magaviseletet tanúsító országokban lezajlottak egy hihetetlen mértékben, és az elmúlt két évben Görögországban 18 százalék, 7,5 Portugáliában, 4,8 Olaszországban volt az, amit a GDP vonatkozásában erre költöttek, és nézzük, hogy mi az eredmény. Nos, a recesszió és a növekedéssel kapcsolatos előrevetítések negatívak, valamint egy negatív spirálnak vagyunk a tanúi. Ez érinti az eurozóna legalapvetőbb országait, és negatív növekedéssel kell számolnunk ebben az évben, illetve a jövő évben is. A deficit spreadek tovább szélesednek, a munkanélküliség növekszik, és ahogyan önök is látják, a fiataloknak igazából nem tudunk jövőt felmutatni. Itt az ideje, hogy ezt megállítsuk, hiszen az állampolgárok nem bírnak ki még egy olyan évet, egy olyan stratégiával, amely nem hoz eredményeket áldozatokat hoznak az emberek, ezt elfogadják akkor, hogyha véleményük szerint ez vezet valahová. Meg kell mutatnunk, hogy igazunk van, meg kell mutatnia önnek is, hogy igaza van, konstruktív akarunk lenni, és a a felmérések, gondolok itt OFC-re Franciaországba, illetve egy Dán cégre, valamint egy Németország, németországi cég felmérésére technikai szempontból bizonyítják ezek a felmérések, hogy a konszidás erőfeszítéseket le kell lassítani, hosszabb időre kell kiterjeszteni, és konkrétan 2013-ra nézve csökkenteni kell a konszolidációs erőfeszítéseket 85 milliárd euróval, hogyha nem szeretnénk azt, hogy a foglalkoztatás, a munkanélküliség nagy mértékben növekedjen. Három kérdésem van először is. Készen áll-e arra, hogy más érintett felekkel az előremutatások minőségéről beszéljen másrészt? Fölismeri-e, hogy a hitel konkrét országok esetében kritikus fontosságú kérdés, mit tesz a, a, ezek megoldása érdekében, a kockázatfedezeti alap kapcsán, ahogy ezt a kettes csomag is előírja, illetve a növekedés és munkahelyteremtési csomag kapcsán milyen konkrét lépéseket tervez. A makrogazdasági egyensúly talanságok nem vezette, ezek kezelése nem vezetett megfelelő eredményre. Nagyon fontosnak tartom ezeket a kérdéseket, szeretném, hogyha választ adna ezekre. Thank you. Um, I'll give the floor now to Veronica. Köszönöm szépen. Mónika parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr! Azzal kezdeném, hogy nagyon örülök annak, hogy itt van ön velünk, biztos úr, és remélem, hogy Andor úr, másik biztos úr is hamarosan csatlakozni fog hozzánk, hiszen a foglalkoztatás is szívügyünk. Nagyon nehéz most kérdéseket feltenni, különösen olyan biztoshoz, aki még nem tudta elmondani az előadását. Az éves növekedési jelentést vizsgáltuk, megpróbáltuk megnézni, hogy mi hogyan tudnánk hozzájárulni ehhez a munkához az európai szemeszter kapcsán. Teljesen világos és egyértelmű, hogy nagyon nehéz időket élünk, és természetesen prioritásokat kell meghatároznunk annak érdekében, hogy tovább tudjunk lépni, hiszen az előző európai szemeszter még nem hozta meg a kívánt eredményeket, folytatni kell ezt a munkát. Tényleg nagyon szeretném, hogyha mind a két biztos el tudná mondani a véleményét arról, ami eddig történt, arról, hogy hogyan tudnánk végül is kikerülni a válságból, hogyan tudnánk jobb irányba terelni a folyamatokat. Az Európa 2020 stratégia számomra mindenképpen prioritás. Ez alapvető kihívásokkal állunk szemben, és fel kell nőnünk ehhez a feladathoz. Egyértelmű, hogy milyen felelősséget kell nekünk is felvállalnunk. Fentartható intelligens növekedés az, amit biztosítani akarunk, ezt tűztük ki célnak, de eddig nem igazán sokat sikerült elérnünk, sőt, a válság szinte tovább fokozódott. A politikai tevékenység, politikai erőfeszítések hatékonysága sem volt megfelelő, ahhoz, hogy a 2020-as stratégiában foglalt célok megvalósításához valóban közelebb tudjunk kerülni. Az egyes tagállamok 2013-as költségvetéseivel kapcsolatban is ez érdekelne a biztos úr véleménye. Azután munkahely teremtés, a gazdaság konszolidálása, a szükséges adó ösztönzők megteremtése, amelyek elengedhetetlenek a növekedéshez. Ezekről is beszélnünk kellene. Milyen növekedés serkentő intézkedéseket terveznek megtenni annak érdekében, hogy több legyen a vállalkozó, az önfoglalkoztató, legyen kedve az embereknek vállalatokat alapítani. Több országban, így az én hazámban is nagyon-nagyon fontos, hogy különösen nagy támogatást kapjanak a KKV-k, hiszen ők most ezekben a nehéz időkben eh, válaszúthoz érkeztek. Nagyon sok munkahelyet eh, kellene teremteni, de modern munkahelyeket olyan területeken, mint eh, például a digitális eh, gazdaság vagy a zöld gazdaság. Ezek nagyon fontos kérdések, és ezekről szeretnék még többet hallani. Azután itt van a fiatalok munkanélkülisége. Ez egész Európát érinti. Persze minden kétséget kizáróan sajnos az én országom itt az élen jár, a fiatalok több mint 20%-a munkanélküli, itt tényleg tenni kell valamit, világos stratégiára van szükségünk. Mit javasol a bizottság? Más prioritásokról is hadd szóljak röviden. minőségi, jobb munkahelyeket kell létesíteni hiszen a munkaerő piacon, ha a munkahelyeket teremtünk, akkor egy dinamikus folyamatra van szükség, és kiváló minőségi munkahelyekre. A nőkre pedig külön kell gondolnunk, hiszen ők vannak a leghátrányosabb helyzetben. Oktatás, képzés rendkívül fontosak. És azután a demokratikus legitimáció kérdése. Ebből a szempontból az Európai Parlament szerepe különösen fontos, de ne feledkezzünk meg a nemzeti parlamentekről sem kollektív szerződések, a szociális partnerek, egyeztetések. Hogyha azt akarjuk, hogy az európai emberek támogassák ezeket a intézkedéseket, az elnök félbeszakítja az előadót. Hogyha most Kristel Vénnek adom meg a szót, hogy csak négy percben válaszoljon elsősorban Eliza kérdésére, akkor meg kell adnom a szót majd a foglalkoztatásért felelős biztosnak is, hogy ő is a saját előadását megtartva majd válaszolhasson e a kérdés hozzáintézet felére, de hát egy 10-12 perces előadás fog tartani. Nem mondok 14 percet, de tudom, hogy időnként csúsznak a hozzászólók. Akkor most az első körben négy percet kap mindenki a kérdés feltevésre és a válaszra. Köszönöm szépen, Sharon. Először is Ferrer asszony kérdésére válaszolnék. Három nagyon konkrét kérdést tett fel. Az első, hogy vajon készen állunk-e arra, hogy beszéljünk a gazdasági előrejelzések minőségéről is. Igen, készen állunk erre. És tüzetesen vizsgáljuk ezt a kérdést. Az a kutatóintézet, amely elemzéseket, értékeléseket végez, és a gazdasági prognózisokat folyamatosan jóvá hagyja ez az intézet működik, és jó minőségűek a prognózisaink összehasonlítva más nemzetközi intézmények által készített előrejelzésekkel. Persze ez egy állandó munka, és folyamatosan javítani akarjuk a gazdasági prognózisok minőségét. A következő előrejelzés a 27 tagállamra vonatkozóan amely kiterjed a növekedéstől, az infláción át a foglalkoztatásig szám minden fontos területre. Februárban kerül majd bemutatásra. A második kérdése az adósságkezelési alap, esetleg eurókötvények. Nos, hogy ezekre is gondolunk-e, hogy ezek is részei e a blueprintnek. Nos, beszélünk lehetőségekről, esetleges alternatívákról, azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen adósságkezelési alap, a Redemption Fund hogyan tudna segíteni abban, hogy a közpénzügyek fenntartatóságának a hiányából adódó problémát leküzdjük. És Ugyanígy, ami a, a Euro illeti, ez is a blueprint része. Alternatívákban gondolkozunk, megvitatjuk, hogy milyen előfeltételekre van szükség ahhoz, hogy elkerüljük a moral hazardet, és megfelelő költségvetési szigor segítségével már rövid távon, a rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatban is stabilizálni tudjuk a piaci helyzetet. Az e, ezek az euró kötvények, illetve az adósságkezelési alap e, a szerződés módosítását teszik szükségessé, és e, ez természetesen ennek egy nagyon fontos időbeli vonzata van, itt nem megy az egyik napról a másikra. Növekedés, munkahelyek, eh, Fontáne asszony említette eh, az adóreformok, a finanszírozáshoz való hozzáférés, a munkahelyek eh, foglalkoztatás jelentőségét. Több országban, Görögországban, de Spanyolországban és más országban is a hitelezés helyzetének a javítása előtérben van, és a közpénzügyek reformja, hogy érezzék az emberek azt, hogy a társadalom igazságos, méltányos módon működik, és ezzel legitimizálhatók a kormányzatok. Foglalkoztatás, munkanélküliség, gondolom László fog elsősorban ezekkel fog, a kérdésekkel foglalkozni. Fontos, hogy olyan lépéseket tegyünk, amelyek megfelelnek a probléma nagyságának. 25 millió ember munkanélküli, és egyre többen már régóta munkanélküliek közülük, ez, ez elfogadhatatlan. Néhány EU tagállamban, ahol a legmagasabb a munkanélküliség, és ahol a leg széttöredezettebb a munkaerőpiac. Nos, itt az elmúlt 18 hónapban komoly intézkedések történtek, de ezek sokszor ellentmondásosak voltak. Ugyanakkor fontos lépések ezek ahhoz, hogy újra jól működjön a munkaerőpiac. Ha hatékonyan végrehajtják az intézkedéseket, akkor erre számíthatunk. És végül a vállalatok azt kell, hogy érezzék, hogy állandó, hosszú távú lehetőségeik vannak, különösen a fiataloknak kell számítani arra, hogy ha munkanélküliek válna, munkanélküliek válnak, akkor megkapják a segítséget ahhoz, hogy visszatérhessenek a munkaerőpiacra, és hogy jól működjenek ezek a, az intézkedések is. Az éves növekedési jelentésünknek ezek sarokkövei, és majd Andor László foglalkozik ezekkel részletesebben. Köszönöm szépen. Most pedig Andor úrnak adom meg a szót. Nem tudom, hogy kíván egy általános bevezető előadást tartani, és ennek keretében már kitér a feltett kérdésekre is. Önre bízom. Öné a szó. Köszönöm szépen, biztos úr. A harmadik kérdésemre viszont nem válaszolt. A a növe... Itt egyszerre ketten beszélnek, sajnos a tolmács nem tudta lefolytani. Elnök, igen, sajnos szorít bennünket az idő, tehát tovább kell lépnünk. Esetleg a következő válaszkörben erre is választ kapunk. Biztos úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést kerek a késésért. Valóban szeretnék egy rövid prezentációt tartani a foglalkoztatás és szociális, szociális aspektusairól az éves növekedési felmérésnek, és ezen belül szeretnék választ adni azokra a kérdésekre, amiket hallottam, miután megérkeztem. Nos, először is hadd mondjam el, hogy a közös foglalkoztatási jelentés és az éves növekedési felmérés nagyon súlyos helyzetet vázol az Európai Unióban, már ami a foglalkoztatási és szociális körülményeket illeti. Szeretném összefoglalni a bizottsági elemzést ezeken a területeken, még mielőtt a legfontosabb kérdésekre rátérnék a politikai iránymutatásokban. Sajnos az elmúlt években a foglalkoztatási válság egyre súlyosabb lett, és uh, a jövőképünk is uh, rosszabb. Az Európai Unió a világ egyetlen olyan régiója, ahol még mindig növekszik a munkanélküliség. 2012 minden hónapjában növekedett a munkanélküliek száma az EU-ban, és uh, most a bizony 25 milliónál többen vannak munkanélkül, ahogyan ezt hallottunk. Mindig mindenkit arra ösztönzök, arra bátorítok, hogy nézze meg, mi húzódik a számadatok mögött, lássuk, hogy mi van mögötte, tehát az átlag mögött. Nos, emögött egy igen eltérő képet kapunk a tagállamokban, és a különbségek növekednek. Például az osztrák munkanélküliség 4,4%-on van, míg Spanyolországban majdnem 26%-kal kell számolnunk. Vannak olyan tagállamok, amelyek elég jól vették a gazdasági válságot, másokat súlyosan érintett ez, különösen az államadósági válság, illetve a pénzügyi rendszerrel kapcsolatos válság. Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy a magas munkanélküliség oka csak részben található a, a munkaerőpiacban. Vannak strukturális problémák, mint például a töre, széttörezettsége ennek a munkanélküli piacnak, vagy például az oktatás és a munka közötti nem megfelelő kapcsolat, valamint a beruházások hiánya. Ezek a munkaerőpiaci gyengeségek súlyosbították a munkanélküliségi problémát, azonban nem ez okozta a válságot. A munkanélküliséggel kapcsolatos problémák Európában, különösen a jelenlegi munkanélküliség, az alacsony agregált keresletnek köszönhető, és a bizalom hiányának, valamint a növekedést ösztönző beruházások hiányának köszönhető. Természetesen a munkaerő piacot meg kell próbálni ellenállóvá tenni, a strukturális problémákkal meg kell birkózni, azért, hogy a fellendülés ne akadályozzák. Ez volt a célja a munkanélküliségi csomagnak, amelyet áprilisban fogadtunk el. Azonban ez egy, ez a csomag, illetve az Európai Monetáris Unióra vonatkozó javaslat az, amely teljes körű receptet adhat a munkanélküliségi válság megoldására. Természetesen mindezt az Európa 2020-as stratégián belül képzeljük el. A válság következményeinek kezelése alapvető prioritás az új éves növekedési felmérés során, és a tagállamoknak részletes iránymutatást ad a bizottság ebben a tekintetben. Most pedig szeretnék kitérni a közös foglalkoztatási jelentés legfontosabb aspektusaira, ezt ma fogadtuk el, illetve az ezzel kapcsolatos politikai iránymutatásokról is szólnék. Először is a munkahelyteremtést kell föllendíteni, valamint a munkaerő iránti keresletet. A munkaerő adóztatása még mindig túlságosan magas szinten van, különösen az alacsony fizetések esetében. Itt figyelembe kell venni a szennyezést, illetve a tulajdont is a munkahelyteremtési potenciált ki kell aknázni, többek között az információs és kommunikációs ágazatban, illetve a környezettel kapcsolatos ágazatokban. Ezen kívül a munkaerő piac ellenálló képességét kell növelni, és azt, hogy alkalmazkodni tudjon a gazdasági kihívásokhoz. Ehhez megfelelő reformokra és szociális párbeszédre van szükség, amely a belső rugalmasságot növeli a cégeken belül, és így nem a kudarc lesz a nehézségekre adott első válasz. Ez pedig azt jelenti, hogy adaptáció és, e, és tovább tanulás, illetve e, tovább képzés nagyon fontos lehet. Itt e, különösen oda kell figyelni az idéglenes szerződésekre, meg kell nézni, hogy mely fejlemények felelnek meg a produktivitásnak, illetve milyen fizetési szintet kell kialakítani, amely megfelelő lehet, ugyanakkor megfelelő körülményeket kell biztosítani a munkavállalók számára. Ami pedig a fiatalok munkanélküliségét illeti, illetve az iskolából a munkaerőbe való átállást, ez még mindig hatalmas problémát jelent, hiszen nagyon sokan nem tudnak beállni a munkaerőpiacba. minden hetedik ember munkanélküli a fiatalok között. A munka és képzés összehangolása, az ösztöndíjak, a gyakornokságok létfontosságúak. A jövő héten egy fiatalsági mm, munkahelyteremtési csomagot fogunk bemutatni garanciákkal, és azzal a céllal, hogy az ilyen jellegű ösztöndíj szerződéseket, gyakornoki szerződéseket javítsuk. A hosszú távú munkanélküliséggel föl kell venni a harcot. Ma mintegy 26 millióan munkanélküliek, és 11 millióan hosszú távon munkanélkülőek ebből. Ezért a foglalkoztatási szolgáltatásokban mindenképpen be kell ruházni, illetve az aktív munkaerőpiaci politikákba. Ezeknek az intézkedéseknek határozottabbaknak, erősebbeknek kell lenni, és anyagi támogatást kell nyújtani a képzés és az újraképzés, az átképzés területén is. Végül a szociális beruházásokat és a szociális védelmet is növelni kell, stabilizáló hatásra van szükség, a, és biztonsági hálókra, hiszen ez a válság során nagymértékben sérült, és súlyos helyzet alakult ki a különböző tagállamokban. A háztartások bevétele nagymértékben csökkent, és azt látjuk, hogy pénzügyi szempontból stressznek vannak kitéve a háztartások, ez történelmi szempontból is kiemelkedő magaslatokat ért el. Az aktív, inkluzív, befogadó stratégiák megvalósítása rendkívül fontos. Kapcsolatot kell teremteni a szociális támogatás, illetve az aktív munkahelyteremtés között a marginalizálódást meg kell akadályozni, és hozzá kell segíteni az embereket a gazdasághoz való hozzájáruláshoz. Ez szociális beruházás egyáltalán nem könnyű, hiszen folyamatosan szükség van pénzügyi konszolidációra, azonban a gazdasági és szociális költségek további növekedését meg kell állítanunk. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, hadd mondjam el, hogy az éves növekedési felmérés külön kitér a különböző fiskális konszolidációs területekre, illetve kimondja, hogy a beruházásokat prioritásként kell kezelni, például az oktatás területén, illetve a foglalkoztatási szolgáltatások hatékonyságát növelni kell. Ezen kívül a garancia rendszereket külön kiemeli a fiatalok foglalkoztatása terén, valamint a szociális védelmi rendszerek modernizációjának szükség, szükségességét, hiszen ennek fenntarthatónak és hatékonynak kell lennie. Ezekre a kérdésekre visszatérünk majd a következő év első negyedévében a szociális beruházási csomagban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, zárásképpen szeretném elmondani, hogy bizonyos országok nagyon bátor struktúrális reformokat folytatnak, az országspecifikus ajánlásoknak megfelelően ezt üdvözlöm, illetve fejleményeket látunk az Európai Uniós alapok kihasználtsága terén is, illetve ez részben köszönhető a bizottsági akciócsoportoknak és a különböző kezdeményezéseknek, de az biztos, hogy a kormányoktól többet várunk, valamint a szociális partnerektől a munkahelyteremtés terén, illetve azon a téren, hogy a piacot ellenállóbbá tegyük. A társadalom leggyengébb rétegeinek segíteni kell újra találni. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük. Sikerült e, csatlakozni a vitához, és majd a különböző e, árnyékjelentéstevőknek a hozzászólása után majd e, újból szólhat. Most akkor négy hozzászólást veszünk, két árnyéki előadótól, a Foglalkoztatási Bizottságtól, és az Ekon Bizottságtól is kettő. Tehát akkor először Jean-Paul Gozes következik, az Ekon Bizottság és az EPP nevében másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Biztos urak! Először is nagyon örvendek annak, hogy a parlament munkája az európai szemeszterrel kapcsolatban, többször, ahogy többször is említették, figyelembe volt véve, és épp ezért nincsen okom rá, hogy ne bízzam önök, az önök munkájában. Mindketten több intézkedését is említettek, amelyeket meg kell tenni a gazdasági helyzet javítására és a foglalkoztatottság javítására. Azt hiszem, ezt mindenki támogathatja, hiszen a jelenlegi helyzet a különböző országokban mindenütt nehéz. Én itt a bizottság tevékenységének a szavahihetőségéről tennék fel egy kérdést, hiszen láthatjuk, hogy Európában az országok megosztottak, nem tudnak megegyezni sem a költségvetést illetően, sem a bankuniót illetően, és tulajdonképpen más dolgokat mondanak a nyilvánosság előtt, mint amit Brüsszelben. Tehát akkor az igazi kérdés az, nem hogy van-e hajlandóság az önök részéről, ezt én nem kétlem, de hogy milyen eszközök állnak az önök rendelkezésére azért, hogy ezek a jó, kiegyensúlyozott, átgondolt dokumentumok valóban valós megoldást és hatékonyságot mutathassanak az állampolgárok számára. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a szocialisták nevében és a Szocialisták bizottságokban nevében következik a következő hozzászólás. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos urak, nem tudom, hogy az ön szavai mennyire hitelesek az európai állampolgárok szemében, hiszen örülök annak, hogy önök mindketten itt vannak ma, hiszen a Rén úr által végzett munkának hatása van Andor biztos úr által végzett munkára is. Épp ezért a kérdésem a következő. Tavaly megígérték, hogyha nem érünk el 1,4-es növekedést, akkor ez baj lesz. Hát nem történt meg, és jövőre még az 1% is bizonytalan. Nyilvánvalóan azért jöttek az Európai Parlament elé, elé hisz, hogy tükröt tartsunk önöknek a tavalyi ígéreteiket illetően. A következő kérdésem az, hogy önök továbbra is ragaszkodnak arra, hogy az 1 százaléka a költségek csökkentének az 1 százalékos növekedést fog eredményezni, vagy pedig figyelembe veszik a tényeket Görögországban, Spanyolországban, stb. Hiszen ezek, az, amik ezekben az országban történnek, az mindezeket száfolják. Rén biztos úr, szeretném tudni, hogy, hogy mitől olyan optimizmus a foglalkoztatást illetően és és a fiatalok munka foglalkoztatását illetően hogy látja a jövőt. A, a nemzeti foglalkoztatási terveket illetően e, az európai finanszírozási szinteket illetően mit tud mondani? Az ECON bizottság nevetjében e, a liberális, liberális frakció nevében a következő hozzászóló. Eh, Szkilakadis úr. Köszönjük, eh, biztos urak, eh, az előadásokat. Van egy görög szó, egy régi görög szó, a lufimizm, és a foglalkoztatási politikát is az eufemizmus szóval illethetjük, hiszen Európában foglalkoztatási politika létezik, de számomra az igazi kérdés az, hogy a tagállamokban, ahol 25-15-16 százalékos munkanélküliség van, és ahol tulajdonképpen van termelési kapacitás, ami több millió embert jelent, akik mind tétlenek. Hogy érzik, hogy megvannak önöknek az eszközök, nem csak önöknek, hanem a tagállamoknak is, hogy valamit tegyenek? az elkövetkezendő három évben a, foglalkoz, a munkanélküliség elleni harcban? Köszönöm szépen, Marian Markin. Köszönöm szépen. Paraszó úr azt mondta, hogy a fiskolás konszolidáció növekedés fog hozni. Tehát hol van a növekedés? hogyha ugyanazt tesszük, és különböző eredményeket várunk, akkor növekedni fognak a szakadékok az EU-ban. Nyilvánvalóan szükség van a fiskális konszolidációra, de ennek a sebessége milyen lesz? Senki sem kérdezi ezt meg, de lehet, hogy ez a gyógyszer megmérgezi a betegeket. Az én megjegyzéseim, a, mint ír, az azért olyanok, mert Írország, mint a, a mostoha gyereke a fiskális konszolidálnának tavaly egy százalékos volt a, növekedés, de a GDP és a GNP között szakadék 22 százalék. Tavaly a GNP az 7 százalék volt. Tehát ezek a, ezeket a számokat meg kell mutatni, mert ez nem lehet azt mondani, hogy mi, ez sikertörténet, hiszen ez nem működik. Tudom, hogy a vezetség mindent megtesz a töltetelhetőtől, de és remélem, hogy rövid vagy hosszú távon eredményt hoz, de rövid távon mi történik? és három kérdésem lenne. A, az adósság teher akkor tíz másodpercben. Az államhasztartás stabilizálta az adósságot, de az adósság teher az nagyobb az önök dokumentumai szerint akkor a konszolidáció eh, sebességéről újra gondolkodhatnak, hiszen különben nem érző, érjük el az EU 2020-as eh, eh, cél 2020 es Köszönöm szépen. Jó, akkor a biztosok válaszolnak. Először Rén biztos úr, aztán Andor biztos úr, és utána jön a következő kérdéskör. Rén biztos. Merci, merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az első kérdést illeti, Gozez úr első kérdését, ez arra vonatkozott, hogy a bizottság még hiteles hihető e Hoztam az ön aggájait az Európai Unió hitelességére és az euróövezet hitelességére vonatkozóan hogyha a kríz, válságkezelést nézzük. De mint általában ez lenni szokott, mint minden az életben, ez sem fekete vagy fehér. Vannak más színek is, szürke és még nagyon sok szín. Nagyon jelentős előrelépés történt több szakpolitikai területen is, nyár óta az elmúlt fél évben. Más területeken még a munkánk halad, és többre van szükség, több erőfeszítésre van szükség. Így például az európai stabilitási mechanizmus, az állandó stabilitási mechanizmus októberben kezdte meg a működését. Ez a világ legnagyobb pénzügyi tűzfala, és ennek a hatását nem szabad alábecsülni. Ugyanígy az Európai Központi Bank nagyon fontos döntéseket hozott azonnali monetáris tranzakciókról, így meghatározta a kereteket, a feltételeket esetleges másodlagos piaci intervenciókhoz is. Ennek nyilvánvalóan megvolt a hatása a piacokon, és ez majd egy kis csúszással, egy kis késedelemmel érezteti majd a hatását a reálgazdagságban. Talán emlékeznek rá, hogy az év elején kb. áprilistól kezdve volt egy ilyen negatív forduló pont. Pontosabban az év első három hónapja elég pozitív volt. Növekedés volt elég stabilan, bíztuk abban, hogy az európai gazdaság helyreáll. Azután Görögországban és Spanyolországban választások voltak, a bankok eh, egyre nehezebb helyzetbe kerültek, eh, és eh, az euró övezet egészében sem volt nagyon meggyőző a helyzet. Bizonyos időbeni csúszással azt láttuk azután, hogy visszaesett a növekedés, még mindig szenvedünk ettől. Ugyanakkor azonban nagyon határozott politikai lépések történtek, hogy visszatérjen a fellendülés, és Ma reggel, ma délelőtt az új görög csomagra emlékeztettem. Ez egy nagyon fontos mérföldkő volt, hogy sikerült megegyezni a görög, új görög mentőcsomagban. Az euró övezet helyzete nagyon komoly. Készen állunk arra, hogy mindent megtegyünk, hogy az euró stabilitását biztosítsuk, és hogy visszafordíthatatlaná tegyük az eurót megfigyelők, piaci szereplők azt mondják eh, sokszor, hogy az európai döntéshozók mindig lemarnak maradva, túl lassan lépnek. Most azok, akik még mindig arra spekulálnak, eh, hogy eh, Görögország ki lép az euróvezetből, vagy hogy széthullik az euró, vagy megszűnik, ők nagyon rosszul ítélik ezt meg biztosítottuk azt demonstráltuk azt, hogy nagyon komolyan veszük az, az eurót, nem adjuk fel, Görögország sem fogja elhagyni az euróvezetet, vissza fog térni ott is a növekedés. Persze még sok ehhez a tennivaló, sok a feladat, és az éves növekedési eh, jelentés eh, megágyazza majd eh, az ehhez vezető utat, és így módon fog megvalósulni az igazi valós gazdasági és monetáris unió. Gutierrez úr, ön azt mondta, hogy idén alacsonyabb lett a növekedés, mint az előrejelzés, ami volt. Ez, ez igaz. Ennek részben az az oka, hogy bizonyos hibák történtek, politikai hibák is az év elején, de részben összefügg ez azzal is, hogy a külső környezetünkben is lassult a növekedés. Ez a két tényező negatívan befolyásolta az idei gazdasági növekedést. Az egyetlen logikus következtetés az, hogy ezeket a hibákat korrigálni kell, a politikai hibákat is, javítani kell a teljesítményt a tagállamokban is, és az egész Európai Unióban. És ez teszi majd lehetővé, hogy visszatérjen a növekedés, és újrainduljon a fellendülés. Elfogyott az ideje, biztosul. Elnök asszony, még Eliza kérdésére válaszoljon, amire nem válaszolt az előbb. Növekedés és munkahelyek. Amik a szuficites országokat illetik, illeti, nos róluk is készül majd egy jelentés, hogy jobban helyreálljon az európai gazdaság egyensúlya, tehát a többletet mutató országokat is elemezni fogjuk, és rámutatunk arra, hogy milyen intézkedésekre van ezekben az országokban szükség, hogy kiegyensúlyozzuk a, a gazdaságot. Tehát nem csak a, a hiányal küzdő országokkal kell foglalkoznunk, hanem a többletet felmutató országokkal is. És itt érdemes megjegyeznünk a következőt Németországban az utolsó bértárgyalási forduló eredménye az volt, hogy 5%-kal fogják növelni a következő időszakban a béreket. Ez majd erősíti a belföldi keresletet, Németországban a munkaerő piaci helyzet is persze nagy mértékben befolyásolja majd a keresletet. Erre szívesen még visszatérek, és erről a nagyon fontos kérdésről még szívesen beszélek, hogy hogyan tudjuk kiegyensúlyozottabbá tenni az európai. Köszönöm szépen, Andor. Biztos úr. Először is szeretném elutasítani azt a fogalmat, hogy a bizottság mindig ugyanazokkal a dolgokkal foglalkozik. Ez nem vonatkozik a makrogazdasági politikára, a pénzügyi architektúrára, amit az utóbbi években láttunk, hiszen új elemeket hoztunk, és új kezdeményezéseket indítottunk. Természetesen a javaslatok néha, az ajánlások néha kemények lehetnek, nem csak a tanácsban, és nyilvánvalóan a végrehajtásnak a sebessége is fontos. A foglalkoztatási politikát illetően nagyon sok új kezdeményezést és megközelítést indítottunk. Hogyha figyeltek, és tudom, hogy önök figyeltek, akkor az múlt áprilisi foglalkoztatási csomag megjelent, és ez kiegyensúlyozta a foglalkoztatási stratégiát, hogy jobban megfeleljen a jelenlegi válságos válság körülményeknek, és nem csak a kínálati oldali eszközekre mutatott rá, hanem a hatakanyabb kínálati, illetve bocsánat, fordítva keresleti oldalra figyelt. Ezen kívül tettünk javaslatokat az irányítás javítására a szociális partnerek segítségével, az e-, gazdasági irányításban, azért, hogy a hogy további irányítás és kezdeményezések jobban megfeleljenek az igényeknek és a különböző nézeteknek. Egész más elgondolást kezdtünk az európai szociális alapot illetően, a fiatal, és a fiatalság és a foglalkoztatási. Tavaly elfogadtunk egy kezdeményezést, pontosan azért, mert az elmélyülő válságra reagáltunk, arra a tényre, hogy a fenntartható fellendülés helyett visszacsúszunk a recesszióban, több országban is, sok országban, és a dolgok alakulása elsősorban a fiatalokat érinti hárnyas, hátrányosan. Épp ezért e, kezdeményeztük e, most először, e, hogy azon országok, a nyolc az az országokon a legmagasabb a fiatalok munkanélkülése. Az EU alapokat oda irányítottuk olyan projektekre, amelyek közvetlenebbül és hatékonyabban és gyorsabban segít a fiatal munkanélkülieknek körülbelül 10 milliárd eurót irányítottunk ki erre a területre nagy része az Európai Szociális Alapjól származik, amely nagyon rugalmasan reagált erre az elmélyelő válságra és az időszak új kihívására. A bevezető előadásomban azt is említettem, hogy egy egészen új kezdeményezés is a tervek között van, nem persze csak légből kapott, hanem benne volt az eredeti eh, Európa 2020-as eh, javaslatban 2010-re, de akkoriban valószínűleg eh, több tagállam nyugodtan ült a babérjaim, és nem látták, hogy új elemekre vannak, van szükség, és új eszközökre azért, hogy a foglalkoztatást felendítsék. A egy évvel ezelőtt elkezdtük újra a e, párbeszédet ezekkel a kezdeményezésekkel kapcsolatban, és kedvező reakciót láttunk a tanácsban, és jövő héten remélhetőleg el is fogadjuk az fiatalok foglalkoztatási csomagjában ezeket, és a soros rír e, e, elnökség azt javasolja, hogy a tanácsban eh, lévő vitának gyorsnak kell lenni, és a következtetéseket eh, el kell fogadni minél hamarabb. Újra szeretnék rámutatni a pénzügyi eszközöknek a fontosságára, hiszen kulcs eh, szerepet játszanak 2012-ben és 2012-ön túl is és a helyzet nem megfelelően alakult a kiegészítő költségvetést illetően, hiszen az ELSZEF-fel kapcsolatban szeretnénk minél nagyobb összeget, hogy a tagállamok foglalkoztatási projekteit finanszírozzuk. Nagyon szépen köszönöm. Harmadik kérdéskör következik. Először Emily Kurinen a növék zöldek nevében. Tehát Turinen asszony következik. Mind a két szakbizottságnak tagja vagyok, úgyhogy a zöldek álláspontját fogom képviselni. Én azt mondtam, hogy vannak már a felendülésnek jelei. Hát lehet, de az utolsó prognózisokban inkább nagyon negatív jeleket láttunk. Ezeket látnia kell a bizottságban is és ami nagyon negatív, a növekedési ütem nagyon alacsony, és ez jövőre is így marad. 2013-ban és 2014-ben is még nőni fog a munkanélküliség. Ez borosztó komoly dolog. És idén is, és tavaly is azt láttuk, hogy nőtt az adósság. Kívülről nézve kérdezzük, hogy a bizottság kicsit mélyebben is látja, elemzi -e ezeket a számokat. Első kérdésem Rén úrhoz. A riasztási mechanizmus jelentését olvasva ebben szerepel természetesen a pénzügyi ágazat elemzése is. És azt olvashatjuk, hogy 2011-ben az Európai Parlament is egy fontos szerepet játszott, amikor is a scoreboardot aktualizált, a scoreboardot megalkottak. Kérdezem, hogy a scoreboard aktualizálásában is szán szerepet a parlamentnek. Az következő kérdés, az Euróvizetben itt ugye szó volt a költségvetési többletet felmutató országokról is, az gazdaság egyensúlyának megteremtéséhez is. És végül is a versenyképesség megteremtéséhez milyen eszközöket szándékoznak bevetni? Andor úr, mindenek előtt köszönöm a fiatalok munkába állítására vonatkozó garanciát, ez nagyon fontos. Az ön által említett intézkedések között szerepelnek a rugalmasabb munkaerőpiaci intézkedések, és kérdezem, hogy ez hogy fogja érinteni a leginkább sebezhetőket, akik már elég rugalmasak így is. Én is Rén úr Bizottsághoz tennék fel kérdést. Az előadás elején azt mondta, hogy ezen a héten tűzoltó és építész is volt egyszerre. Most a tűzoltó szerepében fordulok önhöz, Rén úr, az adósságokról lenne szó. Az euró csoport utolsó Görögországa kapcsolatos döntésében azt is rögzítették, hogy decemberben a görög kötvények visszavásárlására kerülhet sor a november 23-i áron. Itt tulajdonképpen görög bankok és alapok, biztosítók fogják visszavásárolni ezeket a görög kötvényeket? ez a helyzet, mert azt még eddig nem mondták meg, hogy honnan lesz pénz arra, hogy vissza tudják vásárolni ezeket a görög állam kötvényeket, Talán az EFSF-ből jön majd a pénz. Mi lesz tehát a helyzet? Úgy tűnik, hogy ez egy önkéntes program. Hogyan lehet önkéntes görög bankokat találni, Hogyha ők azt mondják, hogy őket erre semmi nem ösztönzi, nem érdekük ez. Egy másik kérdés a görög bankok feltőkésítésének a kérdése. Erről is jó lenne hallani. És végezetül itt van még az adósságkezelési alap. A következő adósság, az, előző eh, adósság elengedés kapcsán nagyon sok tőkét eh, vesztettek el a görög bankok. Most eh, ugyanilyen eljárást próbálnak elindítani? Köszönöm. Akkor a frakciók nevében, mielőtt a biztosok válaszolnak. Köszönöm szépen. Az egész növekedéssel kapcsolatos kérdés alapvető kérdés, hiszen ez Európa jövőjét érinti. Nagyon sok tagállam ma pénzügyi gondokkal küzd, és a fizetéseket csökkentették, a szociális jogokat visszavonták, visszavágták, és ennek nagyon rossz szociális következményei lettek mi lehet az új alapja a növekedési tervnek, mi lehet az új tengely, amely segítségével visszatérhetünk a növekedéshez, anélkül, hogy a szociális dimenziót aláásnánk, és visszatérhetnénk a befektetésekhez, anélkül, hogy többsebességes Európát hoznánk létre. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Podimata asszony, a szó majd Kratza asszonyi. Köszönöm. Tisztelt biztos úr, először is köszönettel tartozom önnek. Azért, hogy elmondta múlt héten Strasbourgban váratlan beszédét a plenárison, egy kéréssel fordult hozzánk az eurócsoport ülés előtt egy pár órával. Azt kérte, hogy konstru- konstruktív szellemiségről tegyünk tanúbizonyságot, és a piros vonalak, a vörös vonalak destruktív struktúrájából próbáljunk meg kitérni. Üdvözlöm ezt, és köszönettel tartozom önnek. Hangsúlyozni kívánom, hogy összességében ez az eurócsoport szellemisége már ami Görögországot illeti. Két kérdésem van önhöz. Nem, ahhoz, hogy ahhoz, hogy ez az erőfeszítés sikeres legyen, bizonyos feltételekre van szükség. Az egyik, sikerekkel vinni az adóság kezelését. Ahhoz, hogy ez megfelelően működjön, milyen eljárást javasol, illetve második kérdésem, bármilyen adóság életképességének a módja, a helyreállítás, a felendülés, a magas növekedési ráta, és ez az alapvető prioritásai közé tartozik az éves növekedési felmérésnek, azonban azok az országok, amelyek a különböző struktúrális programokat most megvalósítják, óriási recesszióval állnak szembe. Kérdésem, mit tehetünk? Tehát alapvető feltétele a növekedésnek a államháztartás átstruktúrálása, Működhet-e ez olyan országok számára, akik ma pénzügyi átalakításokkal küzdenek? Kratza asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos urak, először is a munkanélküliségre szeretnék kitérni. Ugye nem is kell mondani, hogy ez mennyire súlyos és mennyire fontos kérdés európai perspektívából nézve illetve politikai szempontból. Azok az akciócsoportok, amelyeket létrehoztak a nagy problémával küzdő országok, és különböző programokat hozhatnak létre abból a 82 milliárdból, amit nem hívtak le. Önök között ez milyen eredményeket hozhat, hogyan hozhat eredményt, megvan-e a programok megvalósításának terve, ez nagyon fontos, hiszen ez egy plusz kezdeményezés, amelyet a lehető legjobban ki kell aknázni. Második kérdésem, ami az európai szemeszterrel kapcsolatos. Kérdésem a következő. Az önök értelmezésében, illetve az ország specifikus javaslatokban mennyire veszik figyelembe a nemzeti gazdaságok egymásra kifejtett hatását. Ezek a javaslatok egyes államokra, tagállamokra vonatkoznak, bár azt látjuk, hogy az egyik nemzetgazdaság nagyon is érinti a másikat, különösen az eurózónában. Señores comisarios, muchas gracias. Quisiera decir... Köszönöm szépen mondja Szerkász úr. Csendesen megkívánom jegyezni azt, hogy mennyire aggaszt a jelenlegi összegzés, a blueprintnek az összegzését olvastam, és arra jöttem rá, hogy a biztosok testülete fittyet hányt arra, amit az elmúlt hónapokban a parlament képviselői mondtak. Különösen a Tyson jelentésre gondolok, a gazdasági és monetáris unió jövőjével foglalkozott az jelentés. Természetesen csak az összegzést olvastam, nem tudom, hogy az összegzés valóban jól tükrözi -e ezt a blueprintet, de a 2020-as stratégiát meg sem említi ez a dokumentum, csak azt látjuk benne, hogy az egyetlen probléma, problémát a makrogazdasági egyensúlytalanság okozzák, de nincs semmilyen utalás a politikák kudarcára, illetve arra, hogy mit kell tennünk a növekedésről. Semmi nem szól a szociális pillérről, a szociális növekedési támogatási pillérről, és a Van Rompuy hibájára összpontosítanak, ahelyett, hogy a humán erőforrást tartanák szem előtt, pedig ez a jövő. Erre kell odafigyelni. Ez az anyag egyáltalán nem beszél a fiatalokról, a hosszú távú tervről van szó, mégis semmit nem mond az európai iparpolitikáról, sem a fiatalokról. Nem tudom, nem tudom, hogy ez véletlen -e vagy sem. Remélem, hogy a decemberi tanács előtt ezeket korrigálják, mert ami engem illet, egyetlen egy módon lehet változtatni ezen a helyzeten, ez pedig az, hogy ez a süket tanács végre meghallja a parlament véleményét és az is nagyon fontos, hogy egy hangon beszéljenek, egy üzenettel. Köszönöm szépen. Ez Hét perc marad a hét kérdésnek a megválaszolására. Elnök asszony az emberi tőkét nem hagytuk figyelmen kívül, hiszen pontosan a több éves pénzügyi keretben arról szóltunk, hogy eurós európai szociális alapra van szükség, hogy az emberi tőkébe fektessünk be. Épp ezért ragaszkodtunk ehhez, azért, hogy kapcsolatot tartsunk a pénzügyi összket és az Európa 2020 program között. Vannak más eszközök, kisebbek is, amelyeket önök is ismernek. Nem akarok most minden érvet emlegetni a dokumentumokból. Ez a vita még nem zárult le, a többéves pénzügyi keretről, és nagyon fontos, hogy ezen eszközök fontosságát hangsúlyozzuk. Nyilvánvalóan megváltozott környezetben kell működniük, több rugalmasságot kell mutatniuk, de ez majd a jövőben megtörténik. Elsősorban azért, hogy a fiatalokat támogassuk. És szeretném megköszönni Stureken úrnak az ifjúsági garanciával kapcsolatos együttműködését a bizottsággal. Remélhetőleg megfelel majd a várakozásoknak. A legkiszolgáltatottabbaknak a kérdése én a, itt a munkaerőpiac széttagozottságáról beszéltem, polarizációjáról, és beszéltünk a szerződésekről, és önök tudják, hogy mi ezt a szegmentációt szeretnénk elkerülni, és pedig úgy, hogy javítunk a feltételeken, amelyek a fiatalokat segítenék, vagy olyanokat, akik ideiglenes szerződés keretében dolgoznak már hosszú idő óta. tehát biztosítani kellene, hogyha egyáltalán dolgozni akarnak ezeket az ideiglenes szerződéseket. Az akciócsoportoknak a kérdése, amely a nyolc országban, dél-európai, balti és Szlovákiában és Írországban segíti a fiatalokat február én fellátogatom februártól kezdve egészen a nyárig ezen országokba, és eh, a 10 milliárd eurót eh, bocsátunk rendelkezésre ezen országokban, azért, hogy félmillió fiatalt eh, segítsünk. Tehát a nyolc országban ennyi fiatalt segítettünk, és kapcsolatot teremtettünk hét más tagállamban, ahol nem hasonló erőfeszítések történtek, legalábbis a, ahol a fiatalság, fiatalok munkanélkülésére szintén problémát okoz, de ez inkább párbeszéd, párbeszéd keretében történt. Nyilvánvalóan nem tudjuk ugyanazt az eszköz rendelkezésre bocsátani összeget rendelkezésre bocsátani mm, minden alkalommal, tehát ezeknek a programoknak eredményt kell felmutatni, és a tagállamoknak meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségek vannak a jövőben. Az én célkitűzésem az elkövetkezendő dél, itt olaszországi, portugáliai és spanyolországi látogatásomra, ami mind egy hét alatt történik, eh, eh, hogy megoldjuk a legégetőbb problémákat. Valószínűleg Oli eh, is akar majd beszélni a, kiigazítás, a, a bér kiigazításokról, itt egy általános elv érvényesül, a gazdag dinamika és a termelékenység között, és nyilván a hiányosságokat át kell hidalni, de bármilyen korrekciónál a szociális partnereket szintén meg kell hallgatni, vannak nagyon nehéz helyzetek, például különösen Görögországban, ahol az ILO-val együtt működünk, és legutóbbi görög látogatásom során találkoztam a szociális partnerekkel, hogy az ő, helyzetelemzésüket is meghallgassam és hogy a szociális párbeszéd újra helyreálljon. Köszönjük szépen, biztos úr. Köszönöm. Először is Turunen asszony kérdésére válaszolnék. Az első kérdése az indikátorokra vonatkozott, a pénzügyi ágazat mutatóira. Az éves növekedési jelentésben. A parlamenttel is megvitattuk ezt a kérdést, és én küldtem egy levelet Martin Schulz elnök úrnak, amelyben tájékoztattam az Európai Parlamentet arról, hogy a pénzügyi stabilitással kapcsolatban milyen mérőszámokat, mutató számokat alkalmazunk. 11 ilyen indikátor szerepelt a jelentésben, az éves növekedési jelentésben. Második kérdés eh, a költségvetési hiányt, illetve többletet felmutató országokra vonatkozott. Már az előző válaszomban, Ferrer asszonynak adott válaszomban is eh, rávilágítottam arra, hogy eh, a szuficites országokkal is foglalkozunk, és majd a következő hetekben fogjuk bemutatni az erre vonatkozó elemzésünket, hiszen a gazdaság egyensúly szempontjából ezekkel az országokkal is foglalkozni kell. A harmadik kérdés, konvergencia és versenyképességi instrumentumok. A blueprintben javaslatot teszünk egy igazi gazdasági és monetáris unióra. Először is meg kell állapodni a többéves pénzügyi keretről. Megítélésünk szerint ezt el kell különíteni, és külön kell választani az euróvezetet. Lesznek olyan euróvezetbeli tagállamok, amelyek majd részt vesznek ebben, és utána kell beszélni a finanszírozásról. Csúcsis úr tett fel egy kérdést Görögországgal kapcsolatban, a kötvény visszavásárlásra vonatkozóan. Valóban az eurócsoport kiadott egy közleményt, amelyben november 23-át említették meg, tehát a visszavásárláskor nem szabad ennél magasabb árfolyamot alkalmazni. Szeretnék világosan fogalmazni. Jogi szempontból ez a görög hatóságok, alapvetően a görög köztársaság és a magánbefektetők közötti ügylet, és Görögország kell, hogy megszervezze és lebonyolítsa ezt az egész műveletet. A szükséges finanszírozást meg fogjuk teremteni, hogyha a görög hatóságokkal lebonyolítják ezt a kötvény visszavásárlást. Podimata asszony felvetette azt, hogy az eurócsoport megállapodása hogyan fog működni. Nagyon gondosan kidolgozott és nagyon világos elkötelezettsége ez az euró övezeti tagállamok számára, hogy támogatják Görögországot két szakaszban. Az első szakaszban nagyon világos az az kötelezettségvállalás, hogy 124 százalékra csökkenjen le a görög államadóság 2020-ra. Az is nagyon fontos, további kötelezettségvállalás az eurós tagállamok részéről, hogy majd további intézkedéseket és támogatást is megfontolnak, például a társfinanszírozás, a strukturális alapok támogatása részén, és a görög adósság, GDP arányos görög adósság állomány további csökkentésére irányuló más alternatívákban is gondolkoznak. Tehát azonnal a következő hetekben és hónapokban eh, is már megvan a konkrét kötelezettségvállalás, konkrét intézkedésekre, és később, 2016-ra vonatkozóan is megvan az a kötelezettség, hogyha szükség lesz, akkor megteszik a szükséges intézkedéseket az adósság további csökkentésére. Ennek pozitív hatása van a görög gazdaságból vetett bizalomra vonatkozóan, erősödik a bizalom. Az Európai Unió a strukturális alapok alacsonyabb társ finanszírozásával is azt mutatja, hogy majd a következő több éves pénzügyi keretben is gondolkodunk ilyen alacsonyabb társfinanszírozási rátákban. 5 milliárd euró jelent ez ebben az időszakban, ez GDP 2,5 százaléka. Lehet, hogy ez kicsinek tűnik eh, néhányan fülében, de ez Görögország, eh, görög gazdaság fenntarthatósága szempontjából azért eh, komoly összeg. a kamatok, illetve a rövid lejáratú értékpapírok kamatainak a csökkentése is része ennek a görög csomagnak. Az eurócsoport december 13-án találkozik legközelebb. Az ülés tárgya az lesz, hogy áttekintik a görög államkötvény visszavásárlás addigi helyzetét. Kracer asszonynak mondom a következőt. A éves növekedési jelentésben igenis foglalkozunk a szoficites országokkal majd egy kicsit később. Mindenképpen ez is szükséges, ez az elemzés ahhoz, hogy jobban két kiegyensúlyozottabb legyen az európai gazdaság. Fászer Alonso úr, a bizottság blueprintje, jó, értettem a kérdését, szerintem Andor László már meg is válaszolta, itt különbséget kell tenni a két dokumentum között, amiket ma fogadtunk el. Egyrészt itt van az éves növekedési jelentés, ez konkrét szakpolitikai intézkedéseket tartalmaz 2013-ra, jövő évre vonatkozóan, tehát következő európai szemeszterre vonatkozóan. Ezzel szemben a bizottság blueprintje eh, az valós gazdasági és monetáris unióról. Ez az egész gazdasági és monetáris unió teljes eh, átalakításáról szól, és eh, arról is, hogy hogyan lehet megerősíteni az euró intézményileg is a blueprint felé akarunk haladni, azaz szeretnénk egy erősebb, egy igazi gazdasági és monetáris uniót létrehozni, ez a kettős csomag. További munkára van szükség eh, ahhoz, hogy ezt elérjük, és hogy valóban átalakítsuk, újjáépítsük a gazdasági és monetáris uniót. La deuxième fois que les deux commissions se réunissent. Köszönöm szépen. A két bizottság összeül, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon jól mutatja, hogy ez az Európai Parlament nagyon is komolyan veszi az európai szemeszter témáját. Hiszen mindketten hangsúlyozták, hogy mennyire fontos a növekedés éves megvizsgálása, de hát többenet azért, hogy az éves növekedési felmérésről szóló közlemény azt mondja, hogy a tagállamok költségvetés és gazdasági terveit a stabilitás és növekedési paktumhoz, valamint az Európa 2020-as stratégiához alakítja. Ezt akár az Európai Parlament is írhatta volna, de hogyha megnézem a következő lépést, akkor ebben már nem szerepel az Európai Parlament egyáltalán egy szóval sem. Ugyanakkor azt látom, hogy itt van egy másik dokumentum, ugye a blueprint, amiről önök sokat beszéltek, és ebben pedig az szerepel, hogy Különösen az, az európai parlamenti viták amelyek, a, amelyek, a növek, amelyek az európai szemeszterrel kapcsolatos, foglalkoznak az éves növekedéssel. Nos, olyan, mintha két különböző ember írta volna ezeket a szövegeket, vagy mintha az agy két külön féltekéje őt írta volna, pedig hát a biztosok testület egy testület. Hogyha a tagállamok komolyan veszik az európai szemesztert, akkor vegyék komolyan ezt az Európai Parlamentet, amely éveken keresztül azért harcol, hogy a politikák előzetes koordinációja végre jelentsen valamit, hogy az első trimester során is jelentsen ez valamit, hiszen az európai gazdaságról beszélünk, annak diagnosztikájáról, és arról, hogy az európai államok hogyan kell, hogy definiálják, hogy milyen irányba haladnak, hogyan lehetne a deficitet helyreállítani és a növekedés útjára lépni, hogyan tudnák ezt megvalósítani. Mi vagyunk az önök legjobb szövetségesei, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ugye nagyon jó prezentációkat tartottak, amelyek lenyűgöztek bennünket, de azt hiszem, hogy ebben a tekintetben még van házi feladatunk, Együtt szervezzük az Európai Parlamenti Hetet január 28-án, ez egy nagyon fontos pillanat, és arra kérem önöket, hogy vegyenek bennünket komolyan, hiszen a szerződés előírja az együttdöntést, a növekedés megvizsgálása során is, és nagyon fontos, hogy teret bocsássunk, közös teret bocsássunk a tárgyalásoknak, és megfelelően kezeljük a, a tagállamok véleményét. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy rendkívül fontos ez, mint üzenet. Minket is meglep néha, hogy milyen hogy, hogy a tagállamok javaslatai, a tagállamok javaslatai nem változnak, ugyanakkor meg azt látjuk, hogy a növekedési előrejelzések csökkennek, és az Európai Bizottság is külön szól erről a témáról. Köszönettel tartozom a tolmácsoknak, a munkájukat, és örülök annak, hogy a két bizottság közösen együtt tudott működni, és január 28-án egy hasonló gyakorlat során az Európai Parlamenti Hét során ismét találkozunk. Majd köszönöm szépen a figyelmet.